Dear colleagues, can we start this session? kollégák, kérem szépen, szeretnénk elkezdeni az ülést. Közvetíti az internet is a az ülésünket, tehát kérem mosolyogjanak, viselkedjenek jól, hogy az állampolgárokban jó benyomást kezdjünk. Nos, szeretném megköszönni mindazoknak a kollégáknak, akik a nemzeti parlamentekből eljöttek, nagyon sok szeretettel üdvözöljük őket. El szeretném mondani azt is, hogy ma az elnök, soros elnökség és az Európai Bizottság képviselői is jelen vannak, és azután, hogy az új szabályozási keretet elfoglalt elfogadta a bizottság. Most jelenik meg a bizottság előtt, az, a szakbizottságunk és a parlament előtt a, az Európai Bizottság, és most mutatja be majd Hán biztos úr a, ezt a programot. És Vendel asszony, a lengyel fejlesztési minisztériumnak a minisztere, és ő is jelen van. Ezen kívül három kollégát is kijelöltünk a nemzeti parlamentek részéről, akik a legfontosabb előadók a tagállamok nevében. Ernst Zinsken a német Bundestagból lesz az egyik, aztán a magyar parlament részéről Habis László úr, és a szlovén parlament részéről is lesz egy fontos előadónk. Nos, ezt az alkalmat szeretném felhasználni arra, hogy néhány lényegi kérdésről beszéljünk majd. Én fogom ezt megtenni először, aztán Johannes Hahn, a regionális politikai felelő aztán Vendel asszony, és utána pedig mind a nemzeti parlament és az Európai Parlamentnek a képviselői kapnak a, alkalmat a hozzászólásra. Szeretném megkérdezni, hogy mindenki töltse ki azt az űrlapot, amit kapott, ahhoz, hogy tudjunk számolni, hogy hányan szeretnének felszólalni, és hány percet tudunk akkor egy-egy embernek biztosítani. Most tehát akkor a Regionális Fejlesztési Bizottság elnökeként az Európai Parlamentben hadd mondjam el, hogy miért ilyen fontos ez az ülés számunkra, és miért annyira fontos, hogy Johannes Hahn biztos úr és Vendel soros elnökségi miniszterasszony jelen van itt. Ugyanis ez egy különleges háttér, hiszen tudjuk, hogy Európa nagyon sokat beszél a stabilitásról. Most a növekedés felé kell, hogy forduljon, mert szükség van növekedésre Európában az elkövetkezendő években. A hagyományos területeken is növekedésre van szükség, de új területeken is és erre szükség van beruházásokra, és a beruházásokhoz pedig finanszírozásra van szükség. Nos, az egyik kihívás az, hogy a pénz honnan is eredjen. És ezért a költségvetési tervről és a 2014-20-as több éves pénzügyi keretről kell beszélnünk, amikor a közpénzekről, finanszírozásról beszélünk a két elkövetkezendő évben mindent meg kell tennünk azért, hogy az elkövetkezendő eh, költségvetés olyan szakpolitikákba fektessen be, amely tényleg súlyt jelent, amelynek kiegyenlítő hatása van. És ezen kívül olyan szakpolitikákba, amelynek megvan a kapacitása arra, hogy a befektetési eh, mintákat eh, elindítsa arra felé, amerre szükség van, amelyek hosszú távon munkahelyeket teremt, és biztosítani kell azt is, hogy a megteremtett munkahelyeket nem veszítjük aztán el. A bizottság most fogadja el az új csomagot ezekről a szakpolitikákról, és ezért nagyon örülünk, hogy Hán biztos úrnak sikerült a saját csomagját elfogadtatnia, és ezzel párhuzamosan a több éves pénzügyi kerettárgyalásai is folynak. A parlamentnek, az Európai Parlamentnek a szerepe a költségvetési tárgyalások során eléggé korlátozott, mert jóváhagyásunk, egyetértésünkről tudjuk csak, tehát egyetértési jogunk van csak az utóbbi években a politikai szerepünk sokkal hangosabbá vált, sokkal jelentősebbé, mint amennyi a szerződésben a formális szerepünk. Ugyanakkor a szabályozási keretnek a tárgyalásain az együttdöntési eljárás érvényesül, ami azt jelenti, hogy a tanácssal egyenlő súlyjal szerepelünk, épp ezért fontos a parlamentnek a szerepe is. Ma a mai munkánkat nem nulláról kezdjük, hiszen Hán biztos úrral és a főigazgatóságával. Szorosan együttműködtünk az utóbbi másfél-két évben. Nagyon sok kérdésben konszenzusra jutottunk, és e, jobban megértettük egymást, és a bizalom egyre erősödött. Épp ezért megelégedéssel állapítom meg, hogy az jövő év végére sikerül ezt a szabályozási keretet e, megerősítenünk. A tanács segítségével, a tanácsal együtt az Európai Parlament elkezdett dolgozni a trojkával, tehát az lengyel soros elnökséggel, akikkel e, nagyon jó az együttműködés, e, aztán a e, Dán és a ciprusi soros elnökség trojkájával kapcsolatokat alakítottunk, és az együttműködési keretet is megalkottuk. És most önök is tudják, hogy a szabályozási keretehez önöknek is megvan a kezében az ütőkártya, és az európai gazdaságnak a segítésében önök is részt tudnak venni. A következő években épp ezért számítunk az önök együttműködésére is, azért, hogy valóban növekedést érhessünk el, és hogy javítsunk az európai állampolgárok életminőségén. Most akkor szeretném megkérni Johannes Hahn biztos urat, tehát tartsa meg előadását az új szabályozási keretről. Öné a szó. Köszönöm szépen, Hübner professzor, kedves Danuta, igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, és különösen ma tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, kedves kollégák, és minthogy a web, weben is kín vagyunk, mondhatni, fönn vagyunk a weben, tisztelt európai közpolgárok, tisztelt az emberek, üdvözlöm Önöket is, az Európai Parlament regionális szakbizottságának üléséről nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Éppen máma, amikor a Európai Bizottság különböző rendeleteket fogadott el a strukturális alapokról, és lehetőséget kínál számomra arra és hogy betekintést adjak önöknek a jogalkotó javaslatokban, a kohéziós politika javaslataiba, és a harmadik interparlamentáris találkozó kontextusában. A regionális politika egész Európára kihat, és ezért a Regi Szakbizottságnak és Danuta Hübnernek meg szeretném köszönni ezt a kitűnő lehetőséget. Máma, új fejezetet nyitunk a kohéziós politikában. Barózó elnök a State of the Union beszédében külön kitért erre a mai javaslatok ennek a megújult uniónak a alapját képezik, és egy új befektetési politika alapját is adják. Nagy szükség van erre, mind a gazdaságnak, mind az állampolgároknak, mind környezetünknek. Ez a befektetés és beruházási politika nem csak a mi gondolkodásunkból jött létre, hanem sok olyan gondolatból, amelyet egy széles körű konzultációs folyamatban gyűjtöttünk be, Danuta említette, hogy több formális és informális találkozót találtunk, ta, tartottunk, és a nemzeti és regionális szereplőket is bevontuk. Azonban a Régi Szakbizottság és a nemzeti parlamentek sok képviselői mindig hatalmas értékű támogatást nyújtottak számunkra, ezért most meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy minnyájuknak köszönet mondjak. És az eredmények azt mutatják, hogy a, megéri az erőfeszítés, mit több azt mondhatom, küldetés beteljesítve. Bár a küldetésünk voltak éppen még nem ért véget, nem mondhatjuk azt, hogy mission completed, hiszen az elkövetkező években további tárgyalások, alakítás, formázással előttünk. De ugyanakkor fontos, hogy az elmúlt 20 hónapos időszakban, amióta hivatalba léptem, jelentősen átalakítottuk a helyzetet. Jelentős mérföldköveket értünk el, hiszen sokan emlékeznek, hogy nagyon nehéz kiinduló pontból indultunk el. A kohéziós politika sikerei ellenére nem jó imidzsel rendelkezett. Máma 84 konvergencia régió működik, és a jelenlegi gazdasági számok alapjáni előrejelzés alapján a jövőben 68, tehát csak 68 konvergencia régió lesz, azaz másként megfogalmazva 34 millió európai állampolgár jobb helyzetben van ma, mint néhány évvel ezelőtt, senki nem vitathatja. Szakpolitikai irányultságunk az ötödik kohéziós jelentésben biztosítják azt, hogy eredményt orientált kohéziós politikát folytathatunk, és az Európa 2020-as stratégia céljait tudjuk szolgálni. Ezt a közös erőfeszítés pedig oda vezetett, hogy oda vezetett, hogy a több éves pénzügyi keretet sikerült elfogadni idén júniusban. Emlékeznek, hogy a 60 plusz 40 eh, milliárdos facilitást elfogadtuk, és így nagyon fontos projekteket lehetett útjára indítani. Ugyanakkor fontos nagy lépések vannak előttünk, mielőtt végre el lehet ezt fogadni. Természetesen ne, ahogy Donuta is mondta, nem a semmiből indultunk. Danuta, mint eh, biztos asszony előttem eh, fontos lépéseket tett, hogy konszolidálja a szakpolitikai lépéseket, és a Lisszaboni stratégia pénzeit eh, pántlikázza, ez működött. A 2008-as gazdasági válság és az újabb fejlemények világosá tették, hogy tovább kell lépni, különösen a pénzügyi feszültség idején szelektívebbé válik a politika. Fontos, hogy eredményekre koncentráljunk, és a kondicionalitás elvét, valamint az ösztönzők rendszerét kidondoljuk, kidolgozzuk. A több éves pénzügyi tervidőszak határozza meg a saját manőverezési területünket, illetve a saját cselekedeteink lehetőségét, és megmutatja, hogy hogyan lehet felhasználni a pénzt különböző specifikus földrajz és demografikus tulajdonságú régiók számára a régiók minden kategóriáját figyelembe véve még mindig a szegény régiókra koncentrálunk. 71,5%-át a rendelkezésre álló pénznek 120 millió embernek juttatjuk, akiknek a legnagyobb szükségük van erre. Alapvető infrastruktúrára van szükségük, és diverzifikált infrastruktúrára azért, hogy Európa erősebb és ellenállóbb legyen. Figyelembe véve tehát, hogy az, az európai tagállamok exportjának kétharmada a belső piacra jut, jut az azt mutatja, hogy egy Lengyelországban elköltött euró a közösségi költségvetésből 46 cent bevételhez vezet az EU 15 országában, ezért tehát az aszimmetrikus megközelítés nagyon fontos. Most pedig a jogalkotói csomagról szeretnék néhány szót mondani. Mindig azért küzdöttem, hogy egyszerűbbé, világosabbá tegyük a, szavak, a szabályokat, és a kohézió szabályait átláthatóbbá tegyük. Harmonizáljuk a szabályokat és az igazgatási intézkedéseket nem csak a különböző strukturális alapok között, hanem a vidékfejlesztés és a tengeri és a halászati politikák között egy egységes, mindent átívelő szabályozást fogadtunk el, amely öt finanszírozási eszközre koncentrálódik. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Regionális Alap, az Európai Szociális Alap, az Európai Mezőgazdasági Alap, a vidékfejlesztés szempontjából és az Európai Tengerészeti és Halászati Alap. Hatalmas lépést tettünk tehát azért, hogy egyszerűbben és hozzáférhetőbben lehessen a pénzhez jutni, lépni, és a koordináció egyszerűbbé váljon. Tehát most először végül ezen öt közös igazgatás alatt lévő alapot egy, egy megközelítésbe tudtuk ötvezni. A tematikai koncentráció a teljesítésre koncentrál, a közös eszközökre és a monitorozás és a nyomonkövetésre koncentrál, és ez az erőfeszítés sikeres volt nagyon sok példával tudunk erre szolgálni, ezeket most nem tudom fel, nem akarom felsorolni, de az anyagban szerepel. A jelenlegi gazdasági helyzet tükrében világosá vált, hogy az egész kohéziós politika, a növekedés és a munkahelyek növel, növelését szolgálja, és mondtam azt is, hogy a gazdasági teljesítményt akarjuk javítani, igyekszünk a hátul maradt, hátul kulogó régió gazdasági fejlődését felgyorsítani, és a belső piac működését megerősíteni. Minden régió függetlenül fejlődési szintjétől arra kell, hogy koncentráljon, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív vagy integratív növekedés lehetőségeit keresse. Mondok egy példát a fiatal, fiatalok körében a munkanélküliség elfogadhatatlan, teljesen mindegy, hogy csak 8% időzőjelben, 20% vagy pedig akár 50%-ot is elérez. Mindenhol küzdenünk kell az ifjúsági munkanélküliség ellen. Másodszorban pedig folytatnunk kell az európai integrációt, és erős üzenetet kell megfogalmaznunk az üzeneteink számára, hogy hogyan működhetnek együtt a határokon átnyúló módon. Természetesen ma nem tudok részletes számokról beszámolni az egyes régiókra lebontva, hiszen az egész EU költségvetésben való megállapodás után lehet ezt lebontani, de ugyanakkor a jogosultsági szimulációkat ismerjük a jelenlegi számadatok alapján. Ilyen módon tehát azt mondjuk, hogy a tranzicionális vagy átmeneti kategória bevezetésével egy új konszolidált és tisztességes rendszer jön létre, amely lehetővé teszi, hogy minden régió, amely ugyanazon gazdasági helyzetben van, ugyanolyan módon kerüljön kezelésre. Milyen célt szolgál a pénz? a régiók közötti különbséget, disparitást kell csökkentenünk, de az a kérdés, milyen módon tegyük ezt meg. Mindig azt mondtam, hogy nagyon komolyan gondolom, hogy a kohéziós politikából az Európa 2020-as stratégia céljainak elérésének kulcs eszközét akarom el, kiváltani, és ezért fontos, hogy az Európa 2020-as stratégia fontos prioritásait vegyük figyelembe. 11 szimmetrikus célt tűztünk ki magunk elé, amelyek szorosan összefüggenek az Európa 2020-as stratégiával, de ugyanakkor a régióknak megadják azt a lehetőséget és rugalmasságot, hogy megfelelő növekedjenek és magukhoz, a saját igényeikhez illeszthessék ezeket az elvállásokat. Ugyanakkor öt cél kitűzés van a szociális alap számára 25% a kevésbé fejlettek, 52% pedig a jól fejlett régiók számára. Harmadsorban pedig egy kötelezettséget írtunk elő, szerint a forrásokat egy-két prioritásra kell meghatározni alapspecifikus szabályozások számára például a befektetés a növekedésbe és a területi együttműködésbe. Ezek a fő célok. A programozást hogyan szervezik meg? Egy sor a jövendő finanszírozás architektúrájáról szóló dokumentum áll rendelkezésre. Öt alapról beszélünk, és ez, az az öt alap a célokat az Európa 2020-as célokhoz és az iránymutatásokhoz közelíti. Ahogy mondottam, nagyon fontos, hogy megerősítsük a, az integrált programozást, és éppen ezért a tagállók számára arra tettünk javaslatot, hogy több alapra az EFD és a kohéziós alap és az Európai Szociális Alap pénzeszközeit közösen felhasználó programokat alkalmazzanak. Megerősített partneri viszonyokra van szükség az operacionális programokkal, amelyeket a bizottság segítségével lehet végrehajtani. Mindig hangsúlyoztam a kormányzás, a governance különböző szintjeinek együttműködésének szükségességét és a dokumentumok előkészítésében fontos, hogy együttműködjenek. Éppen ezért fontos, hogy egy európai jó gyakorlatokról szóló kódex jöjjön létre a partnerségi elvek és a többszintű kormányzás tapasztalatait átadva. Ez tehát a, tapasz, a tanítás, vagy a tanulság, amelyet, amelyel a Európa 2020 stratégia céljait érhetjük elő, és így minden egyes alapintervenciót sikerül az alapspecifikus rendeletben meghatározni. Például a szimmetrikus célik a KKV-k, a kis és középvállalatok versenyképességét szolgálják és erősítik meg, ugyanakkor olyan prioritásokat tartalmaznak, amelyek a vállalkozói e, szellemet és az új cég vagy vállalkozói modelleket támogatják. A gazdasági növekedés tekintetében lehetnek ezek kötelezőek, vagy nem attól függően, hogy melyik alapot használják. Hogyha a meglévő forrásokat kulcs prioritásokra használjuk, ez jó, de nem elegendő cél. Nagyon fontos, hogy a tagállamok és a régiók a programi, programozási ciklus elején világos és mérhető célokat tűzzenek ki maguk elé minden prioritás tekintetében, azért, hogy jobban nyomon követhessék és értékelhessék az előrehaladásukat. Az célok eléréséről szóló beszámolás a programmenedzserek fontos feladata lesz. Ezen felül a teljesítmény, a performancia attól is függ, hogy milyen eredményeket érünk el sokan, már a kondicionalitás elvéről is hallhattak. Azt szeretnénk, hogy a alapokat úgy költsék el, hogy a szabályozás és fizikai feltételek megfelelőek, és ne jöjjenek létre szűk keresztmetszetek. A rendelet tehát szimmetrikus és általános feltételeket tart, amelyeket mindig megvizsgálunk, mielőtt új programokat fogadunk el. A feltételek teljesítményét, kritériumok teljesítését és elérését kritériumokhoz kötjük, és így teljes egészében átláthatóvá tesszük, hogy elértük a célokat vagy sem. Hogy megvilágítsam mindezt, a nemzeti és kutatási és innovációs stratégiákat említem. A, vagy a kisvállalatokra vonatkozó jogszabály, small business alkalmazását, vagy az energia teljesítmény, vagy a CO2 kibocsátás, vagy a, a fotovoltaika, vagy pedig a megújuló energiaforrások alkalmazása nemzeti szállítási programok, vagy az aktív munkahely teremtési politika, ezek azok a címszavak, amelyeket figyelembe kell venni. Az ex post kondicionalitások tekintetében a rendelet világos feltételeket határoz meg, a jól teljesítő programok megjutalmazása érdekében. A programok nem egymással versengenek, hanem sokkal inkább biztosítani kell, hogy a programok jó úton haladjanak annak érdekében, hogy céljaikat el is érjék. A jó teljesítményt meg kell, bí- meg kell jutalmazni, és a megfelelő megtakarított eszközöket pedig úgy kell alokálni, hogy a 2019-ig terjedő időszakban felhasználhatók legyenek, és itt ebben az Európai Parlament támogatását is kérem, tudván tudva, tudván tudva, tehát mondja a biztos, hogy nem minden tagállam érte egyet ebben a kérdésben. Ugyanakkor pedig arra is javaslatot teszünk, hogy a kohéziós politika és az unió összgazdaság irányítása között kapcsolat jöjjön létre. Biztosítani akarjuk, hogy a gazdasági nehézségek idejében a kohéziós alapok pénzeszközeit a legjobban használjuk arra, hogy a helyzetet javítsuk. Hiszen az a célunk, hogy a leghatékonyabban használjuk fel a pénzeszközöket, és ezt veszélyeztetheti a megnehezedő gazdasági helyzet. Hogy hangsúlyozom ki, hogy minden szakpolitika célja az, hogy a gazdasági helyzetet változtassa. Ez itt az utolsó lehetőség, amely a kezünkben áll, és ezt arányos és hatékony módon kell használni annak érdekében, hogy egyenlő elbánás biztosítsunk mindenkinek. Ezen kívül önök előtt van most az a csomag, amelyről dönteni kell. A különféle alapokat pedig megpróbálom a lehető legjobban felhasználni, amennyire módonban áll. Nagyon fontos az, hogy főleg olyan vidékeket támogassunk, ahol ipar volt, mezőgazdaság volt, és most igazából nincsen semmi. Nagyon fontos a tematikai koncentráció és a területi kohézió. Így sokkal jobban tudunk bizonyos olyan befektetési súlypontokra koncentrálni, amelyek egy adott régió, egy adott terület számára a legkedvezőbbek. Az információs technológia, az innováció, a kis és középvállalatok támogatása, és az alacsony szény kibocsátású energia a célkitűzéseink legfontosabb prioritásai. Ezeknek a célkitűzéseknek juttatunk jelentős forrásokat, 20%-ot mindenképpen az energia hatékonyságnak. A biodiverzitás 6%-ot kap. Ez az abszolút összegek tükrében értelmezendő természetesen. A kohéziós alap támogatni fogja azokat a projekteket a tagállamokban, amelyek eh, nem érik el az uniós átlag 90%-át. Itt a környezetvédelemre és a közlekedésre fogunk koncentrálni. Ezen kívül világossá kell tennünk azt is, hogy milyen interakciókat eh, fedezhetünk föl ezen a területen. 10 milliárd eurót szeretnénk erre az új eszközre szánni. A területi együttműködés egy eh, olyan dolog, amely ezt a szakbizottságot nagymértékben érinti. Hallottuk például, hogy a területi együttműködés számára is teszünk javaslatokat. Itt 30%-os növekedést szeretnénk a jelenlegi kihelyezésekkel szemben elérni. Ez hozzá járul a munkahelyteremtéshöz és a befektetések ösztönzéséhez is természetesen lesz rugalmasság is ebben a tekintetben, azonban nagyon konkrét célokra fogunk koncentrálni. Meg kell próbálnunk egyszerűbbé tenni az eljárásokat is. Például programonként egyfajta szabálygyűjtemény lesz érvényes. Ott, ahol a anyagiak a pénz elköltése történik. Az európai területi együttműködési programoknak egy menedzselő hatósága lesz, és egy könyvvizsgáló hatósága is. A 36 különféle hatóság helyett sokkal kevesebb fog tehát foglalkozni a témával. Itt uh, a, az európai régiók körül szeretném elmondani, hogy az EHDF tekintetében a nem tagállamokra is koncentrálunk majd. Itt megpróbáljuk a szabályokat sokkal egyszerűbbé tenni. És a tagállamok hat hónapot kapnak, hogy jóvá hagyjanak egy bizonyos projektet vagy projektcsomagot. Egyidejűleg bevezettük a következő rugalmassági eszközt a következő tekintetben. Egyszerűsítés. Sokan megkérdezték, hogy egyszerűsödni fognak-e az eljárások. Így a konkrétabb eszközöket sokkal jobban fogjuk majd tudni harmonizálni. Most szeretném kihangsúlyozni a kiválaszthatóság egyszerűsített szabályait. Az egyszerűsített költségek fognak nagyobb szerepet játszani. Ezen kívül eh, lehetségesé válik az, hogy minden évben benyújthatjuk eh, a dokumentumokat eh, egyszerre, ez pedig nagymértékben megegyszerűsíti majd a munkánkat. Az információs technológia használata is egyszerűsödni fog megpróbálunk egy igazi e-kohéziós politikát folytatni az elektronika segítségével. Most áttérek az európai szolidaritási alapra. A kommunikáció legfontosabb elemei itt. Számos tagállamban feladtuk azt az elképzelést, hogy a 2005-ös javaslatot folytassuk, és egy új közleménnyel jelentünk meg, amely jobban megfelel a jelenlegi előfeltételeknek. Itt kiemelnénk a csak természeti katasztrófákra vonatkozó forrásokat, hiszen itt ipari katasztrófákra is és egészségügyi katasztrófákra is kiterjesztjük ezeket. Ezen kívül olyan katasztrófákra is kiterjed, amelyek említett katasztrófák között nem szerepelnek, mint az asszály. Így a regionális GDP vételével enyhíteni tudjuk a szolidaritás alapján a várható katasztrófák nehéz kihatásait. Ezen kívül szeretnénk azokat a kifizetéseket gyorsítani és egyszerűsíteni, amelyek administratív egyszerűsítések céloznak meg. A, az eddigi fizetési kifizetési modalitásaink így jobban figyelembe veszik majd az adott katasztrófára történő felkészülés, hiszen ebben a tekintetben is, amennyiben lehetséges, szeretnénk a katasztrófa megelőzés elvét képviselni. Úgy gondoljuk, hogy amennyiben ezeket a kiegészítéseket megtesszük, jelentősen javul majd a minőség. Most pedig szeretnék az új kohéziós politikáról még néhány szót szólni, de az önök kezében van a kohéziós politika, a helyi, regionális és tagállami politikusok és érintettek közében hogy mi lesz majd az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon várom az elkövetkezendő hónapokat, hogy hogyan tudunk majd élni ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen. We can do it. Yeah, uh, thank you, Commissioner. Köszönjük szépen, biztos úr, az előadását. Most pedig szeretném megkérni Ivona Vendel asszonyt a ö, lengyel elnökség nevében szólaljon fel. Elnök asszony, tisztelt képviselők, európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselők, biztos úr, hölgyeim és uraim! Mindannyian nagyon vártuk a mai 2013-2020-as időszakra szóló jogalkotási csomagot. Mindenki szerette volna látni ennek a legfontosabb politikának a részleteit. A bizottság a közleményében vázolta fel ezt a programot, amikor a 2013-as költségvetésről döntött idei júniusban. Habár ez rövid időkeretet jelent, szeretném mégis hangsúlyozni, hogy a kohéziós politika 2014. január 1-én beindul. Ez pedig a tanácsban nagyon gyors munkát igényel. A nyitottság egy szükséges tényező lesz, és az együttműködési készségre is szükség lesz minden féltől. Sajnos a től nem lehet az előadót megfelelően hallani, mert két mikrofon is be van kapcsolva az elnöki asztalon. És ez zavaró. Az utóbbi négy évben részt vettünk a jövőbeli kohéziós politika vitájában. És láthatjuk, hogy dinamikus és változó vitáról van szó, amelyben a tagállamok és az intézmények is élénken részt vettek. Mindez pedig olyan háttérben történik, hogy a pénzügyi és a gazdasági válság dúlik és a bizottságnak a dokumentuma nagyon jó alap arra, hogy elindítsuk a tárgyalásokat, amely remélhetőleg kielégítő lesz mindegyik oldal számára. A javaslatok kiegyensúlyozottnak tűnnek a kohéziós politika területén. Különösen üdvözöljük azt, hogy egy jövőképet vázolnak fel a modern kohéziós politikáról. Ez azt jelenti, hogy az unió fejlesztési szükségleteit felvázolják. Méghozzá egy olyan kohéziós politikát, amely hatékonyabb és proaktívebb, közelebb áll az európai állampolgárokhoz. Azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy a kohéziós politika lényeges eszköze annak, hogy az EU 2020-as stratégiának a célkitűzéseit elérjük. Ebben a szellemben javasolta a bizottság ezeket a terveket. Ebben a fejlesztés integrált politikáját látjuk, és egy, egy integráltabb megközelítést. A stratégiás, stratégiai ter, tervezésre lesz szükség. Össze kell hangolni az EU-s politikákat és a pénzügyi eszközöket. A fenntarthatóságot csak akkor tudjuk garantálni, hogyha az különböző ágazati tevékenységeket egy közös holisztikus fejlesztési stratégiába fogjuk össze. Ez azt jelenti, hogy ki kell egészíteni ők egymást a stratégiáknak, nem pedig egymásnak ellent mondja, nehogy egymásnak ellent mondjanak. Ez egy ilyen, eh, egy ilyenfajta kohéziós politika, eh, eh, akkor ez sikeres, hogyha felállítjuk előre a feltételrendszereket, és tematikus koncentrációt is alkalmazunk. Nagyon fontos, hogy a tagállamok rájöjjenek, hogy a feltételrendszer nem egyfajta büntetési rendszer, hanem ösztönző tulajdonképpen arra, hogy hatékonyabban tudjunk működni a tevékenységek, a kohéziós politikai tevékenységek körében. Nagyon fontos, hogy a tagállamok rugalmasan tudják kialakítani a saját fejlesztési terveiket a saját területeikre. A bizottság javaslata ezben a, ezen a területen csalódottságot okozott. Szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy innovatív megoldásokat javasolt a területi és városi dimenziókban, hiszen ez az integrált megközelítésnek egy nagyon fontos része. Az, a tagállamok közötti véleménycsere amelyre a közlemény is rámutat, azt jelzi, hogy ezen kérdések közül több mélyebb elemzést igényel, és a tanácsban való megbeszélést is. Úgy látszik, hogy vannak olyan szempontok, mint például az Európa összekötésének az eszközei és az atmenti régiók számára a támogatási eszközök különösen üdvözlendők. A kijelölése a különböző eszközöknek a mikrofeltételrendszer és a pénzügyi irányítás szintén ebbe a kategóriába esik. Valószínűleg Felmerül önökben a kérdés, hogy a lengyel soros elnökség hogyan fogja irányítani ezt a tárgyalási folyamatot a strukturális e, alapok e, munkacsoportja fogja neve, vezetni ezt a sorozatot a tanácsban, és Hán biztos úr fogja bemutatni az általános ügyek tanácsában a bizottságnak a javaslatát, ez október 11-én lesz, és aztán a tárgyalások október 13-14-én kezdődnek. A lengyel soros elnökség nagyon gyorsan szeretne valós tárgyalásokat folytatni, és itt támaszkodunk a tagállamokra, hogy elemezzék a rendelet javaslatot. A tárgyalásokat október második felében kell, szeretnénk elkezdeni a stratégiai tervezés területén. Javasoltunk egy szemináriumot, ahol részt vesznek az Európai Bizottság stratégiai programozási osztályának a tagjai. Ez októberben lesz. A karácsonyi szünet miatt a tárgyalásokra csak két hónap jut. 11 ilyen találkozót szeretnénk tartani hogy a tematikus koncentrációt, stratégiai tervezést, területfejlesztést és az európai területi együttműködésnek a kulcsfontosságú szempontjait szeretnénk megvitatni többek között. Szeretnénk ideiglenesen lezárni a tárgyalásokat ezekről a témákról, azért, hogy a következő soros elnökségek a részletekre koncentrálhassanak. A soros elnökség egy jelentést fog elkészíteni, amelyben több kulcsfontosságú kérdésre fog koncentrálni, amelyeket december 16-án fogunk az általános ügyek tanácsainak az üniszerei elé tárni. Úgy gondoljuk, hogy a tárgyalások során ez lendületet ad a folyamatnak. Végül pedig remélem, hogy már bebizonyítottuk, hogy az Európai Parlamentet láthatják, hogy mennyire tiszteletben tartjuk, és a parlamentet mindig meghallgatjuk, rendszeresen fogunk a jelentéstevőkkel e, tárgyalni, és kérjük a képviselőket, illetve meghívjuk a képviselőket a szemináriumokra ez alatt a tárgyalási folyamat alatt. Reméljük, hogy végül ez felgyorsítja a rendeletnek a jóváhagyását az Európai Parlament. Um, I would like to invite Mr. Szeretném megkérni Szinszken urat a Bundestag képviselőjét, eh, hogy szólaljon. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák! Az egész Európai Unióból. Az Európai regionális politika számára fontos nap a mai. Hiszen eh, arról van szó, hogy 2014 és 2020 között eh, hogyan zajlik majd a regionális politika. Rögtön eh, az elején szeretném megállapítani, hogy az elmúlt években az Európai Unió 27 tagúvá növekedett. Nem csak a tagállamok száma növekszik, hanem Európa egyre inkább összenő. Az életfeltételek pedig kiegyenlítődnek. Ez strukturálisan gyengébben fejlett régiókra is vonatkozik. Röviden utalnék arra, mivel regionális politikusként tudom, hogy az elmúlt évtizedekben milyen változások történtek bizonyos tagállamokban. 50 évvel korábban nálunk Németországban a régiók, például a Bajor erdő a cseh határ mellett, vagy pedig az Eiffel-hegység Franciaország mellett nagyon szegény régiók voltak, nagyon sok volt a munkanélküli, 40%-os volt a munkanélküliség. Ez ma sokkal jobb. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák! Nyilván ismerik a saját országaikban a példákat, hogy az országok szegényházaiból hogyan váltak olyan tájegységek ki, ahol érdemes élni. Hogy az életfeltételek kiegyenlítődhettek, nagyon nagy plusz az érintett régiók számára, de még nagyobb plusz Európa számára. az Európai Uniót kritikus szemmel figyelők is fel kell, hogy ismerjék, hogy számos régió profitált Európából. És hogy például a kohéziós alap számos a metropoliszoktól távol fekvő vidéket virágzó tájakká alakított át. Hölgyeim és uraim, nincsen kétség, hogy a 2007-2013-as időszakban a régiók továbbfejlődtek. A 355 millió euró, amely a kohéziós politika rendelkezésére állt, nagyon jó befektetés volt a gazdasági, szociális és területi összetartásba. Azonban eh, profitált belőle a növekedés és a foglalkoztatás is. Mindenképpen megemlítendő, hogy Németország eh, a legnagyobb nettó befizető és az ötödik legnagyobb nettó haszonélvezője az Európai Uniós támogatásoknak. Milyen célja van jelenleg ennek a politikának? Úgy gondolom, hogy hármat említhetnénk meg. Először is a régiók konvergenciája. Általában a EU GDP 75%-a ezekre a régiókra koncentrálódik. Tehát ezeket a régiókat kell fejleszteni. Éppen ezért ezeken a területeken a legfontosabb a fejlesztés. Másodszorban azon régiók, amelyek eh, a 2000 óta eltelt időben eh, elérték, degresszív példát mutatnak. A többi régió pénzügyileg kevesebb támogatást kap, hiszen eh, a támogatás célja az, hogy nőjön a foglalkoztatás. Azonban erre az európai szociális alapok és az európai regionális fejlesztési alap is felelős. Németországban ezek nagyon lényegesek annak érdekében, hogy az erősebb és gyengébb régiók között csökkenjenek a különbségek. Harmadsorban. A területi együttműködés együtt a határokon átnyúló együttműködéssel nagyon lényeges szerepet játszik az Európai Unió támogatási politikájában is. Most szeretnék arra is utalni, hogy a kohéziós politika architektúrája véleményünk szerint összességében helyesnek mutatkozott. Éppen ezért helyesnek tartom azt, hogy az új eh, támogatási struktúra a régit vegye alapul. Az én német kolléganőim és kollégáim is osztják ezt a véleményt. Ma nagyon erősen képviselve vagyunk itt. Két kolléga a Bundestagból, FASZ kolléganőm és én, ezen túl eh, két vezető regionális politikus is itt van, a tartománya képviseletében Markó doktor úr államtitkár és Schneider doktor szintén államtitkár. A bizottság új javaslatát október 12-ére várjuk. És a bizottság eddig megismert terveihez szeretnénk majd állást foglalni, és reméljük, hogy a mi véleményünk is meghallgatásra talál a bizottság részéről. Ma már részben erről hallhattunk is. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez annak alapja-e, amit itt majd október 12-én meghallunk. A 376 milliárd euróról van szó. 40 milliárd ebből az infrastruktúrális alapokra van, amelyek a Connecting Europe nevet viselik. Így 336 milliárd jut a kohéziós politikára. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez kevesebb, mint a most véget érő parlamenti ciklusban, illetve támogatási időszakban. Hiszen ez 19 százalékkal kevesebbet jelent. Regionálpolitikai érdekképviselőnél sokkal több pénzt óhajtottam volna. Azonban a politika az európai uniós költségeket a nemzeti GDP 1%-a alá szeretné csökkenteni. Ez a plafon elfogadható. 231 milliárd jut a konvergenciára, tehát a kevésbé fejlett régiók megsegítésére. Ez az összes forrás 70%-a, és ez így rendben is van. Ezen kívül az új tagok számára 69 milliárd jut, Ciprus kivételebből viszont Portugália is beleszámít, és ez is nagyon fontos. Azonban eh, szükségünk van eh, a phasing outra is. Tehát, hogy bizonyos eh, régiók kiváljanak a konvergencia csoportból. Ehhez pedig az kell, hogy az eddigi források kétharmadát kapják meg, hogy lassan kiléphessenek a konvergencia területekből. Így elérhetjük az EU 27-ek átlagjövedelmének 75%-át. Akik ez alatt vannak, a biztonsági hálóhoz kerülnek. Új az átmeneti régió kategóriája. Az átmeneti régió azokat a régiókat érinti, amelyek az EU átlag 75 és 90 százalékos GDP-vel rendelkeznek. 39 milliárd euró szánunk ezekre a régiókra. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Már dicsértem a régi támogatási szerkezetet. Nem szükséges az, hogy új köztes kategóriát vezessünk be olyan régiók számára, amelyek az EU átlag 25 és 90 százalékos GDP-jét kapják, hiszen ők nem tartoznak a konvergencia kategóriájába. Ez más kategória. Minden eh, támogatás intézkedés degresszív legyen. Azok a régiók, amelyek különleges problémákkal rendelkeznek, a tagállamon belül is más területekre szánt támogatási pénzekből is megfelelő együttműködésre részesülhetnek. Így a források 10%-a átcsoportosítható. Véleményem szerint ezeket a forrásokat más területekre is lehetne szánni. Az összes többi régió, a versenyképes régiók is támogató képesek mahat, maradhatnak a foglalkoztatás és a verseny célok érdekében. Erre 53 milliárd euró jut majd. Ez a régi szerkezetnek is megfelel. A területi együttműködés céljára még 12 milliárd euró juthat majd, és a gyéren lakott és távoli térségekre még 1 milliárd euró jutna. Engedjék meg, hogy a támogatás gyakorlatából említsek most valamit. Eddig eh, az volt eh, a gyakorlat, hogyha 20%-os különbség volt eh, két régió között, akkor itt már támogatásra van szükség. A régiók mindig versenyeznek egymással, és ez szándékos is. Azonban szerintem ez a 20%-os különbség nem túl jó. Hogyha 15%-os támogatási különbség van, akkor már a hátrányos helyzetű régiónak kiegyenlítést kellene kapnia. Amennyiben ez nem történik így, akkor az ipar átvándorol abból a régióból egy másikba. Ez pedig nem lehet a fejlődés célja. És ez nyilván negatív konzekvenciákkal is jár majd. Hán biztos az előbb már utalt arra, hogy a kohéziós politika a jövőben hogyan nézzen ki. Kifejezetten támogatom a bizottság szándékát, hogy a kohéziós politikát a 2020-as stratégiai célok érdekében alkalmazzuk, ez pedig azt jelenti, hogy az intelligens, fenntartható, integratív növekedést támogatjuk. Ez a feladat pedig mind a kevésbé fejlett, mind pedig az erősebb régiók számára is megoldandó. Éppen ezért a bizottsággal egyetértve úgy gondolom, hogy a kohéziós politika 2013 után Európa minden régiójában folytatandó. És ezen közben erről hallunk híreket, prioritásokat akarnak megfogalmazni a beruházások számára, amelyek minden a az öt EU alapra vonatkoznának. A kohéziós alapra, az Európai Mezőgazdasági Alapra, az ESF-re, vidékfejlesztési alapra, illetve a tenger, tengerfejlesztés és halászati alapra. Ugye ezeket említette Hán biztos. A tervek alapján minden tagállam a bizottsággal egy fejlesztési stratégiát kell, hogy kidolgozzon, amelyet egy partneri szerződésben, írásban körvonalaznak. A megállapodásokat évente kell majd vizsgálni és áttekinteni. Ezt az fejlesztési stratégiát egy operacionális programban kell differenciálni és konkrét lépésekre váltani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, semmi sem volna rosszabb, mint hogyha az EU pénzeket elpocsékolnánk, vagy tévesen költenénk el. Éppen ezért az EU általi ellenőrzések fontosak, hiszen biztosítani kell, hogy az adóforintokat megfelelő célra fordítják. Nagyon fontos ez azért is, hogy az lakosok, az emberek eh, elfogadják Európát is, elfogadják a kohéziós politikát is. Hölgyeim és uraim, a Német Szövetségi Köztársaság, ahogy a neve is mondja, egy szövetségi állam 16 tartományból áll. Ezen szerződések során tehát a 16 tartomány által játszott szerepet megfelelően figyelembe kell venni. Tudom, hogy ez nem mindig egyszerű. Ám a mi országunk alkotmánya erre kötelez bennünket. Éppen ezért a kohéziós politika tematikai koncentrációját olyan területeken kell folytatni, amelyek az EU 2020 es célkitűzésből erednek. A továbbfejlesztett régiókban pedig azok a témák, mint a megújuló energiák, a befektetések 20%-et kell, hogy kitegyék, aztán a kis és középvállalatok versenyképességének megteremtése, vagy az innováció. Megértem, hogy ez a terv, hogy így pántlikázzák a pénzeket. A konvergencia régiók, és ez is elfogadhatónak tűnik számomra, további előrelépéseket tehetnek az igazgatás csökkentésével, de ugyan, csökkentésével, de ugyanakkor véleményem szerint biztosítani kell azt is, hogy integrált regionális stratégiák maradjanak továbbra is támogathatóak, fejleszthetőek, amelyek az életviszonyok azonos jellegének megteremtését szolgálják. És ez az eredeti cél az infrastruktúra támogatás megszűnése a fejlettebb régiókban is magyarázatra szorul szememben. Nagyon fontos számunkra, hogy az EFRE eszközök a nemzeti regionális eszközökkel közösen kerüljenek felhasználásra. Ez bevált a múltban is. És kérem a biztos urat tehát, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap eszközeit re vonatkoztassa az itt elmondottakat. Ugyanakkor munkaerőpiaci előírásokat is tartalmaznak az előírások, például 25% konvergenció régiókban. Rendben is van ez. De ugyanakkor ahhoz, hogy az ellenőrzést javítsuk, a támogatási eszközök 5%-át nem fizetik ki, és ez egy tartalékot fog képezni. Hogyha valaki megfelelő időben érje el a célokat, ebből az 5%-os tartalékból kapja meg a jutalmat. Ez az ösztöke, vagy ez a motivációs eszköz voltak éppen helyes, de meg kell akadályozni, hogy kizárólag csak az biztonságos projekteket vállaljon be az ember, amelyekkel biztos, hogy megkapja az 5%-ot is, hiszen a fejlődés és a verseny szükségessé teszi, hogy innovatívabb és néha kockázatosabb megközelítéseket alkalmazunk. Nem szabad jutalom nélkül hagyni, hogyha valaki innovatívan gondolkodik. Összességében üdvözlöm tehát a következő 2014-től kezdődő támogatási időszakra vonatkozó idáig napvilágra került adatokat. Egy-két helyen ugyanakkor a fel, itt fentebb mondottok alapján úgy gondolom, hogy volna még a tervezetem mit javítani, és ezt nem egyedül én gondolom, hanem egész Németországban hasonlóan gondolkoznak. Kedves kollégák! Elsősorban most arra vagyok kíváncsi, hogy önök, kedves kollégáim, az EU bizottságának szabályozási javaslatát hogyan értékelik? a keretfeltételek sikeresek. De minnyáján tudjuk, hogy az ördög a részletekben rejlik, és éppen ezért a következő támogatási időszakra minnyáján javulást várunk. Olyan javulást, amely az élet lehetőségeket és az ipari termékenység lehető termelés lehetőségét úgy javítja, hogy a régiók közötti különbség csökken. Hat hónapnyi idejük van az egyes régióknak és tagállamoknak, hogy a bizottság javaslatait ellenőrizzék, megvizsgálják, használjuk itt, tehát minnyáján ezt a hat hónapot. Köszönöm figyelmüket. Uh, thank you very much, uh, Mr. Ernst Hinske. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig uh, köszönjük Hinsken úrnak az előadását. Most pedig uh, Habis László következik, aki a Magyar Helyi Önkormányzat és Regionális Fejlesztési Bizottságnak az alelnöke. Hölgyeim és Uraim! Magyarország számára az Európai Unió szakpolitikái között a kohéziós politika különösen fontos. Nem csak azért, mert nagy arányban részesülünk a támogatási forrásokból, hanem azért is, mert ezáltal eredményesebben vehetünk részt Európa közös építésében. Gyakorló polgármesterként látom, hogy ezek a beruházások hogyan képesek megmozgatni a gazdaságot helyi és országos szinten, hogyan segítik a válságból történő kilábalást, hogyan segítenek munkahelyet teremteni. Míg Magyarország az Európai Unió lakosságának 2%-át, területének 2,2%-át adja, addig a jelenlegi támogatási időszakban az Unióban rendelkezésre álló regionális támogatások 7,2%-ára vagyunk jogosultak. E támogatások felhasználásának egyik alapvető szabálya, hogy nem helyettesítik hanem kiegészíthetik a tagállami közkiadásokat, azaz minden támogatást ki kell egészíteni tagállami és pályázati önrészsel, hogy egységnyi támogatás többször annyi magán és közpénzt mozgasson meg. Egerváros polgármestereként és a térség országgyűlési képviselőként büszkén számolhatok be róla, hogy Egerben 2007 óta több mint 300 projekt létesült támogatásban 38 milliárd forint értékben. Sikeres például az EGRI Ipari Park és fejlesztése, vagy az EGRI Eszterházi Károly Főiskola bővítése, de említhetném a város csapadékvízrendszerének fejlesztését, illetve a számomra oly kiemelt jelentőséggel bíró, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációját segítő programot. Ezért nekünk, magyaroknak az a törekvésünk, hogy tovább erősítsük a kohéziós politikát, hiszen egy erősebb Európa fenntartható növekedést, foglalkoztatást és versenyképességet igényel minden szinten. A következő időszakban a jelenlegihez hasonlóan olyan erős kohéziós politikát képzelünk el, amely hatékonyan tud reagálni az újfajta kihívásokra, és alapvető eszköze lehet az Európa 2020 stratégia végrehajtásának. Ennek ismerten az a fő célja, hogy a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés fokozása által Európa megállja a helyét a globális versenyben. Az Európai Bizottságnak az a régi tagállamok többsége által támogatott törekvése, hogy a regionális támogatásokat a jövőben a stratégiához kössék, annak céljaira fordítsák. A magyar érv ebben a vitában az, hogy a kohézió, azaz egységesség elérése, vagyis a gyengébben fejlettek felzárkózása továbbra is releváns cél, azt nem kell teljesen felváltani az Európai, Európa 2020 célokkal. A kohézió gazdasági kiegyensúlyozottságot, ezáltal globális versenyképességet eredményez. A tagállamok között eltérés, bocsánat, egyetértés van abban, hogy a kohéziós politika az európai integráció fontos eszköze, és ez a közös meggyőződés pozitív tárgyalásokat vetíthet előre a 2013 utáni időszakkal kapcsolatban. Ugyanakkor a többéves pénzügyi kerettel összefüggő jelenlegi viták, például a capping vagy az új infrastruktúra kérdésében erőteljesek. A bizottság javaslata a kohéziós politika újrafókuszálásával leginkább a legszegényebb régiók terhére csökkenteni a forrásokat, miközben más kiadások változatlanul maradnának vagy éppen növekednének. Ez az átrendezés a 2020-as célkitűzések elérése és az egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából megkérdőjelezhető. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az uniós társfinanszírozás aránya a következő időszakban ne csökkenjen a jelenlegi szint alá. Az Európai Bizottság június 29-i javaslata az Unió 2014-20 közötti többéves pénzügyi keretére szinten tartja a regionális támogatások jelenlegi arányát de számunkra kedvezőtlen átrendezést tartalmaz a legszegényebbek rovására. Mi, a nettó kedvezményezettekkel azt mondjuk, hogy az EU sok új feladatát, például a Lisszaboni szerződésben megjelenő területi kohézió célját csak megfelelő pénzeszközökkel lehet elvégezni. A kohéziós támogatások jelentős piaci lehetőségeket kínálnak a régi tagállamok vállalkozásai számára is. Magyarországon úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politikának továbbra is a legkevésbé fejlett régiókra kell fókuszálnia. Az EU csak a belső kohézió megerősítésével növelheti külső versenyképességét. Kiemelt prioritásként kell kezelni a válság által leginkább sújtott területek versenyképességének helyreállítását, a gyorsabb növekedést elősegítő strukturális átalakulás támogatását. Az alapok felhasználására vonatkozóan számos olyan javaslatot is tartalmaz a bizottsági közlemény, amely a tagállamok mozgásterét korlátozza. Magyarország a tagállami rugalmasságot tartja kívánatosnak, és azt, hogy a tagállamok minden régióban a saját szakpolitikai igényeknek megfelelően használhassák fel a kohéziós politikai forrásokat. A javasolt szabályok közül csak egy példát említek. A le nem vonható áfának mindenképpen elszámolhatónak kell lennie. Egyébként a javaslat aránytalanul nagy pénzügyi költségvetési következményekkel járna, az államháztartási körbe tartozó kedvezményezetti, például az önkormányzati projektek végrehajtására nézve. Az Európai Bizottság javaslata például a fejlesztési prioritások kötelező menüjét, az infrastrukturális és humán beruházások kötelező arányát, az elszámolhatóság és a szabálytalanság kezelés szigorítását irányoz elő, ami mind csökkenti a tagállami forrás felhasználás szabadságát. Számunkra a rugalmasság fontos, mert egy megengedőbb szabályozási környezetben több első szükségletünket tudjuk uniós források bevonásával kielégíteni. Ami az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott uniós kiemelt célokat illeti, a régiók ezekhez történő hozzájárulását az adott régió igényeitől és lehetőségeitől, kapacitásaitól kell függővé tenni. Általános szabályként minden régióban előnyben kell részesíteni a foglalkoztatás bővülésére járó programokat, beruházásokat. A legkevésbé fejlett régiók esetében a foglalkoztatási helyzet javítása mellett a társadalmi kohézió javítása, az iskolai lemorzsolódás és a szegénység csökkentése jelenthetik a prioritást. A fejlettebb régiókban a foglalkoztatás növelése mellett az oktatás, alapkutatás és kutatásfejlesztés, a magas hozzáadott értékű iparágak támogatása, a versenyképesség erősítése kerülhetnek előtérbe. Az átfogó szakpolitikai célok elérésével és az integrált megközelítés erősítésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy az alapok felhasználása során a szakpolitika által vezérelt integrált stratégiai tervezésre van szükség, mely elég rugalmas ahhoz, hogy figyelembe vegye a helyi igényeket. Az így létrejövő átfogó, integrált beruházási stratégia javíthatja a megosztott irányítással működő alapok közötti koordinációt. Polgármesterként azt hangsúlyozom, hogy a területi kohézió megvalósítása csak a helyi igények megfelelő szintű figyelembevétele mellett lehetséges. Mindez egyben az Unió területfejlesztési törekvéseinek fő iránytűje, a Területi Agenda 2020 című a magyar elnökség idején elfogadott dokumentum egyik fő célkitűzése is. Az integrált megközelítés szintén a magyar álláspont fontos része, mely szerint a kohéziós források felhasználása igazán csak akkor lehet eredményes, ha integrált megközelítésben történik, hiszen csak is ez biztosítja az európai szintű stratégiai, a tagállami, valamint a regionális célok egymás segítő érvényesülését. A specifikus magyar igények gyakran követelnek meg integrált beavatkozást, azaz, azaz többféle pénzügyi alap együttes felhasználását. A kohéziós politikának hangsúlyt kell fektetni a funkcionális területek, helyi igények komplex kezelésére, a regionális és helyi szintek mozgósítására. Nem támogatható az alapok külön elvek és logika mentén történő felhasználása, és az is fontos, hogy a kohéziós politika és az egyéb területi hatású politikák, főként a vidékfejlesztési politikai eszközei között hatékonyabb koordináció valósuljon meg. A Területi Agenda 2020 című dokumentumot az Európai Unió területfejlesztésé felelős miniszterei fogadták el Gödöllőn 2011. májusában. A stratégiai jellegű dokumentum a területi kohézió megvalósítását szolgálja a kiegyenlített fejlődés, a város és vidék, a határon átnyúló és transnacionális programok, a helyi gazdaságokon alapuló globális versenyképesség, a területi konnektivitás, az ökológia, a táji és a kulturális értékek összekapcsolása jegyében. Fontosnak tartom mindenek, mindezek mellett azt is, hogy az uniós támogatások elosztása körüli adminisztratív terhek csökkenjenek. A jelenlegi szabályok a szabályosság biztosítása érdekében sok adminisztratív terhet hárítanak a tagállamokra és a kedvezményezettekre egyaránt. Mivel a beavatkozások eredményessége nem csak a megfelelő programalkotáson, hanem a terhek mértékén is múlik. A megoldás nem a meglevő szabályrendszer újabb formális elvárásokkal való további terhelése, hanem a szabályozás szemléletének módosítása. Ennek fontos eleme a kohéziós politika végrehajtási mechanizmusainak és szabályozásának minél egyszerűbbé, egyértelműbbé és átláthatóbbá tétele. Ezzel a végrehajtási folyamatok gyorsítható, növelhető a bizonyosság és csökkenthető a hibaarány. Fontos, hogy a jövő kohéziós politikája tekintetében már 2014-et megelőzően egyértelmű és világos szabályozási keretek álljanak rendelkezésre. Az egyszerűsítések mellett fontosnak tartom azt is, hogy a források felhasználása a jövőben hatékonyabban és eredményorientáltan történjen, illetve hogy az eredményorientált forrás felhasználás szabályai kiemelten a várható ellenőrzésekre vonatkozóan már a programok tervezési időszakában rendelkezésre álljanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bízom benne, hogy az Európai Unió egy fontos vívmánya, a kohéziós politika 2013 után sem veszít jelentőségéből. A helyi szint képviselőjeként ezúton szeretnék hangot adni annak a reményemnek, hogy az uniós és tagállami döntéshozók bölcsen fognak eljárni az előttünk álló tárgyalások során, és mindannyiunk javára mi hamarabb megállapodnak a következő időszak támogatásainak megfelelő mértékéről, és a felhasználási szabályokról. Köszönöm figyelmüket! Uh, a következő uh, előadó Vili Trofenik úr, a uh, szlovén parlament képviselője, a helyi önkormányzat és regionális fejlesztési bizottság elnöke. <clears throat> Hölgyeim és uraim! szakbizottság képviselők, kedves vendégek. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Köszönöm az alkalmat, hogy a mi javaslatainkat bemutathatom. A szlovén parlamentnek a véleményét a jövőbeli kohéziós politikáról. A kohéziós politikája, a politika az EU egyik alapvető politikája. Ez jelzést ad a régiók közötti szolidaritást illetően, és ezen kívül az EU fejlődésében is segít. Nagy hozzáadott értéket hoz, és a modernizációt meggyorsítja, és a fenntartható fejlődést. Mint mondtam, ez európai szolidaritást is mutat. A kihívások, az éghajlatváltozás, az energiahatékonyság, a globalizáció, a versenyképesség és a munkahelyek teremtése mind olyan kihívások, amelyekre választ kell találni EU szinten, és a költségvetési keret kereteken belül. Ugyanakkor gazdasági és pénzügyi válság van, és a tagállamoknak a költségvetésére ez nyomást jelenti. Ez korlátozza a mozgásterent és a válaszokat a kihívésekre. Mind a nemzeti, mind az EU költségvetés ugyanis korlátozott. E, épp ezért a, a javaslat egy jó javaslat, és jó alapot teremt a további tárgyalásokra. Figyelembe veszi a stabilizációs célkitűzéseket a költségvetésben, és a kihívásoknak való megfelelésben is segít az EU-ban. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az EU költségvetésnek a lehetséges korlátozása veszélyezteti a célok elérését, különösen a gazdasági növekedés és az új munkahelyteremtés területén az a következő több éves pénzügyi keretnek a célkitűzéseinek figyelembe kell venni az EU 2020-as stratégiáit, eh, stratégiai célkitűzéseit. Jó, hogy ez a költségvetés és a jelenlegi környezet, amelyben új lendületet kell adni a, a, a gazdaságnak, elegendő eszközök állnak rendelkezésre. Sok régióban és helyi szinten tulajdonképpen ezekből a pénzekből tudják az intézkedéseket megvalósítani az új munkahelyek teremtésére és a versenyképesség fenntartására. A kihéziós politika az e, több éves pénzügyi e, pénz e, keretben az egyik legfontosabb eszköz az EU 2020-as stratégia elérésének. Ez nem csak azért fontos, mert a beruházásra és a növekedésre koncentrál, hanem azért is, mert ezt a mechanizmust már kipróbálták, és jobbnak bizonyult, mint bármilyen más alternatív rendszer. A többszintű kormányzás, irányítás, amely a helyi és a regionális önkormányzatokat is bevonja, és emellett szól. Függetlenül attól, hogy már milyen eh, erőfeszítéseket tettünk, tudni kell, hogy korlátozott költségvetés nem lesz elég az EU szintjén. Még a legoptimistább Förgeltó könyv sem e, teszi ezt e, lehetővé, különösen az új tagállamokban. Ezért ambiciózus megközelítésre van szükség. A kohéziós politika mozgosíthatja a fejlesztésnek a forrásait azért, hogy nagyobb kohéziót tudjunk elérni. Ez az egyik legfontosabb szakpolitika az EU-ban ahhoz, hogy fenntarthassuk és megerősíthessünk az, a, az összekapcsolódást. Nyilvánvalóan a, a források legnagyobb részének a kevésbé fejlett régiókhoz kell eljutnia. Ez növeli a szolidaritást, lehetővé teszi, hogy ezek a régiók fejlődjenek, és a kohézió is megvan megvalósul Európában. Persze a kohéziós politikának minden régióban részt kell vennie, hiszen csak ilyen, így tudjuk a versenyképességet megkönnyíteni, és növelni a fejlesztési lehetőségeket mindegyik régióban. Nagyon fontos, hogy amikor a kohéziós politikát megvalósítjuk, akkor nem szabad, hogy a finanszírozás területén nagy változásokat éljenek meg a régiók. Mint mondtam, gazdasági és pénzügyi válság van, tehát tehát a támogatásoknak a változása komoly következményekkel járna a régiókra. Ez nem csak ezt jelenti, hogy a fejlesztési lehetőségeket rontja, hanem megsemmisíti a már meglévő erőfeszítéseket is. Épp ezért átmeneti mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek lépe, lépésenként tudja bevezetni vagy megszüntetni a különböző rendszereket. A 2000 2010-17-es időszakban a köszöbökön, a plafonokon túli finanszírozásra is szükség van. A költségvetésben a fejlesztési arányt meg kell tartani. Ugyanakkor az a 10 millió, milliárd euró, átcsoportisát, amely az Európát összekapcsoló eszközre szükséges, ez nem elegendő. Nyilvánvalóan a szűk keresztmetszeteket meg kell szüntetni, de azt hiszem, hogy a meglévő problémákat könnyebben kezelhetnénk, hogyha egy központosított megközelítést alkalmaznánk. Ezért ezt a 10 milliárdot a kohéziós politikában kell megtartanunk, és a persze a kritériumoknak is meg kell felelni. A tagállamoknak szorosan együtt kell működni az Európai Bizottsággal, amikor a prioritást élvező projekteket hozzák létre. Fontos a területi együttműködési programoknak a megvalósítása, ugyanis itt a bevált gyakorlatokat cseréljük egymással az EU szintjén, ezen kívül a beruházásokat megvalósítására és a kevésbé, tehát a hátrányos helyzetű területekben különben nem történne meg mindez a beruházás. Épp ezért ez nagyon fontos az Európai Unió számára, és meg kell erősíteni a határokon átnyúló együttműködési programokat. Ezek a programok fontosak a regionális fejlesztési programok programok szempontjából, a legmesszebbi régiók szempontjából, és az európai béke és stabilitás megteremtése szempontjából. A kohéziós politikának a megvalósítása eredményekhez kell, hogy vezessen Ettől lesznek a szakpolitikák hatékonyak, és az európai költségvetés is hatékonyabban használjuk fel. Ezért a követelmény, a feltételrendszer nagyon fontos szerepet játszik itt. Az EU 2020-as stratégia és más tagállami elkötelezettségek szempontjából, mint például a nemzeti programok szempontjából, ez <clears throat> ugyanakkor fontos, ugyanis a kohéziós alapoknak új munkahelyeket kell teremtenie ez a kapcsolat strukturális és intézményi feltételeket tud létrehozni azért, hogy hatékonyan valósítsuk meg a kohéziós politikát. Ugyanakkor nem vagyok benne annyira biztos, hogy a szankciókat valóban jó-e a feltételek teljesítéséhez kötni. Ugyanis ez a tagállamokat nem egyenlő helyzetbe teszi, és ez ellentmond a demokratikus demokrácia elvének, és nem vezet jó eredményekhez. Ugyanez vonatkozik a makrogazdasági feltételrendszerre is. Valóban most egy adósságválságban élünk, és a kohéziós alapok felhasználásának együtt kell jórni a közpénzek, a költségvetések konszolidációjával. Ugyanakkor a kohéziós alapoknak új munkahelyeket kell teremteni, növekedést és a versenyképességet kell növelnie. Vannak olyan tagállamok, amelyek bajban vannak, és épp ezért szükség van a támogatásra. Ugyanakkor azt a fogalmat, azt a gondolatot is támogatnunk kell, amely előfeltételeket támaszt, és a bizottság eh, úgy látja, hogy ezek azokra a területekre koncentrálnak, ahol a fe, az alapokat felhasználják. Épp ezért eh, meg, eh, alaposan elemezni kell, hogy hogyan kell ezeket az alapokat elosztani. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy nem szabad túlterhelni a kohéziós politikát különböző részleges nézetekkel és a különböző intézmények követeléseivel ugyanis ez egy rossz kohéziós politikához vezetni pedig, vezetne pedig a kohéziós politikának jónak és hatékonynak kell lenni. Az vállalatok és a civil szervezetek számára is nagyon fontos, hogy állandóan karcsúsított politikát, kohéziós politikát alakítsunk ki. Egyszerűnek kell lenni a szabályoknak, és érthetőknek a, a projektirányítóknak, projektvezetőknek. Épp ezért a kohéziós politika szabályait egyszerűsíteni kell, ugyanakkor a jogi keretet is egyszerűsíteni kell, amely a pénzügyi rendelkezésekről szól. Együtt kell működnünk azért, hogy a résztvevő intézmények, különösen az ellenőrző intézményeknek a szerepét korlátozzuk, ugyanis egy olyan gyakorlatot kell bevezetni, amely eredménycentrikus. Nagyon fontos a kohéziós politikának a prioritásait is felállítani. Ugyanakkor a megvalósításkor rugalmasabban kell eljárni. Rá szeretnék mutatni arra a lehetőségre, hogy közös pályázati kiírások is lehetnek, különösen amikor az N plusz 2-es szabályról beszélünk. A régiók és a tagállamok le kell, hogy bírják hívni az alapokat, és nem pedig eredménycentrikusnak kell lenniük. Itt egy szélesebb körű fogalmat kell találnunk, ugyanis más fejlesztési politikákat is figyelembe kell venni, például a regionális fejlesztési politikát és a nyilvánvalóan mindezt a szubszidiális elvének vételével együtt. Ugyanikor van a partnerségi fogalom is, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy javítsunk a stratégiai tervezésen. Ez nagyobb komplementaritáshoz és szinergiához is vezet, és koherenciához is a különböző szakpolitikák között. Ugyanakkor igaz, hogy óvatosan kell eljárnunk, ugyanis ezeknek a dokumentumoknak nem szabad az administratív terheket növelnie. És a joghatóságnak a kérdése is felmerülhet itt. Egy sikeres kohéziós politikai indítás fontos tényezője 2013 után az, hogy időben elkezdjük az elkövetkezendő, a következő pénzügyi keret tárgyalását. Ez lesz az elkövetkezendő másfél évnek az egyik legfontosabb feladata, és itt a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Trofenyik úr. Most pedig eh, áttérünk a korlátozottabb felszólaló időre. 15 felszólaló van a listán, 4-5 percet kaphat mindenki. Majd eh, meglátjuk, hogy hányan jelentkeznek még, de most eh, pillanatnyilag ennyien vannak. Jorgos Stavrakakis-szal kezdjük az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr, igen, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, kedves kolléganők és kollégák. A az új kohéziós politika, illetve az új kohéziós politika jogi keretének a megszavazásával megvan az a lehetőségünk, hogy javítsuk a kohéziós politika hatékonyságát, és hogy fenntartható célokat finanszírozzunk. Arról van szó, hogy a politika gyenge elemeit megszüntessük, és hogy ne állítsunk a gazdasági fejlődés útjába új akadályokat. Pontosan megvizsgáltuk a bizottság javaslatait, amelyek az Európai Parlament alapelveinek is megfelelnek. Az a lényeg, hogy minden olyan régió támogatást kapjon, amely megfelel a feltételeknek, létrejön az átmeneti, a köztes kategória is. Itt én mindenek előtt egy pontra szeretnék összpontosítani, melynek esetében elmondhatom, hogy nem mindennel vagyunk teljes mértékben egyetérteni. Senki sem kételkedik abban, hogy az ellenőrző rendszernek sokkal hatékonyabbnak kell lenni, hiszen így tudunk eredményorientáltan dolgozni. Számos konzultáció zajlott, és megállapíthattuk most a konzultációk után, hogy ellenjavaslatok is születtek, tehát a mi állásfoglalásunkkal ellenesek, ami azt jelenti, hogy az érintettek nem értenek ezekkel együtt. Most néhány ilyen pontot vázolnék. A bizottság például felvette javaslatába a konzultációk végeredményét. Ezen kívül a javaslatot nem szabad jelen formájában megszavazni, hiszen ez azt jelenteni, hogy a kohéziós politika résztvevőit büntetnénk. Különféle fórumokon hangoztattuk is, hogy nem értünk ezzel, ezzel együtt, nem értünk egyet olyan előfeltételekkel, amelyek nem állnak összhangban a kohéziós politika céljával. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament összes frakciója, frakciója ezen az állásponton van. A bizottságtól most a következőt kérdezném hogyan jutottunk el a jelenlegi javaslathoz, amely közvetetten a finanszírozást összeköti a makrogazdasági politikákkal az egyes tagállamokban. Európai Parlamentként kész vagyunk mindent megtenni, hogy támogassuk a bizottság javaslatát. Azonban számunkra az a lényeg, hogy a javaslat olyan alapot képezzen, amely a kohéziós politika hatékonyságát célozza meg, és hogy az egyes régióban a növekedés nagyobb legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mondtam, hogy 4-5 percig lehet beszélni, de tizen jelentkeztek még, tehát akkor 3-3 és fél percet kap mindenki. Johanna Foss a következő felszólaló Németországból érkezett. Köszönöm szépen. Rövid leszek. A jelenlegi Európai Uniós kihívások tekintetében egyetértünk azokkal a problémákkal, amelyek a bizottság megközelítését érintik. Itt a prioritásokról van szó, illetve az Európa 2020-as stratégiával történő összevonással. Mi olyan prioritásokat szeretnénk látni, amelyből kiderül, hogy a kohéziós politika mire koncentrál. Viszont a bizottság véleménye szerint az Európa 2020-as stratégia kell, hogy az orientáció alapja legyen. Így a régióknak a saját programjaik összeállításánál kevesebb rugalmasság jut. A kohéziós politika így kevésbé tud figyelni az adott régiók tényleges szükségleteire. Megvannak a strukturális alapok, megvannak a halászati alapok is, ezt üdvözöljük, azonban problematikusnak tartom azt, hogyha a kohéziós politika igazából az Európai 2020-as stratégia megvalósítási eszközévé válik, hiszen a kohéziós politikának saját prioritásai vannak. Ez vonatkozik a EFS-re is. És egy részt bizonyos gazdasági és intézményes reformokra szánnak, illetve hogyha a tagállamok ezeket a reformokat megvalósítják, csak is akkor részesülhetnek a támogatásból. Ez pedig azt jelenteni, hogy a tagállam dönt a régió helyett. Ez a javaslat véleményünk szerint nem megfelelő, a bizottság pedig veszélyezteti az eredeti európai strukturális politikát, amelynek az a lényege, hogy az Európai Unión belül ne legyenek különbségek az egyes területek, illetve régiók között. Mi azt a felfogást támogatjuk, hogy a helyi, regionális testületek döntsenek, és ne az adott tagállam ilyen strukturális fejlesztési politikáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mazzoni asszony az Európai Parlament részéről. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, hogy megszervezték ezt az ülést itt az Európai Parlamentben, hiszen itt az Európai Bizottság kohéziós politikájáról beszélhetünk. Üdvözlöm a munkaprogramot, amelyet a lengyel miniszterasszony mutatott be. Nagyon fontos az, hogy ne késve induljon ez a program, és hogy ne induljunk neki azonnal meggondolás nélkül. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy bemutatta nekünk a bizottság elképzeléseit, a bizottság javaslata néhány órája került bemutatásra, elképzelhető, hogy azért ezen még lesz mit csiszolni. Azonban már most szeretnék egy-két gondolatot megosztani önökkel az előbb ismertetett javaslattal kapcsolatban. A javaslat koherens, figyelembe veszi a parlament szempontjait is, főleg akkor, amikor a stratégiai vízió felértékeléséről van szó. Hiszen az Európa 2020-as stratégia céljai is benne vannak. Azonban a parlament elvárásai nem teljesülnek teljes mértékben azon konkrét javaslatok tekintetében, amelyeket mi nyújtottunk be. Tehát, hogy az eredményekre koncentráljunk és egyszerűsítsük a politikát rövidre fogva azt mondanám, hogy nem automatikusan egyszerűsödik az ellenőrzés a javaslatok alapján. Nem ezt szerettük volna, amikor igazából a célorientáltságot hangsúlyoztunk. Hiszen ez egészen egyszerűen nem passzol a 27-ek Európájához. Úgy gondolom, hogy a túl kemény feltételek sem feltétlenül jók annak érdekében, hogy többet érjünk el. Ahogy a bizottság elképzeli a kohéziós politikát, eh, úgy fennáll annak a veszélye, hogy a kohéziós politika céljait, magukat, a célokat sem tudjuk elérni. Most eh, a strukturálisan eh, alulfejlett régiókra koncentráljunk. Ezt előttem is mondták a nemzeti parlamentek képviselői. Mindenképpen eh, pozitív az, hogy eh, a területi dimenziót eh, most erősebben figyelembe veszik az új stratégia, ere, új stratégia keretében. Az is fontos, hogy bizonyos városokra is jobban figyelnek, bár a agglomerációkkal együtt történik. Ez, ez is pozitív. Tehát az új városi kohéziós politika most az elővárosokat is figyelembe veszi. Nagyon pozitív az is, hogy a bizottság víziói jövőbe mutatóbbak, még akkor is, hogyha konkrétumokat ezen a téren még láthatnánk. Amit még szeretnék elmondani, a feltételekre vonatkozik, négy van. A bizottsági javaslatán van egy ex ante szempont, makrogazdasági feltételek teljes mértékben eh, értek az ex ante feltétellel. Ez eh, sokkal jobb lett, mint a múltban lehetséges lesz megelőző módon egy bizonyos terv megvalósítása előtt bekapcsolódni. Itt eh, akkor is pozitív fejlemény ez, hogyha még fejlesztendő. Nem teljesen értek egyet a szerkezeti feltételekkel, hiszen ezeket összekapcsolják az egyes tagállamok támogatásaival. Itt olyan hosszúak a határidők, hogy a kohéziós politikai tervek nem lehet betartani. Még kevésbé értek egyet a makrogazdasági feltételekkel. De szerintem itt nagyon jó társaságban vagyok, hiszen azon a véleményen vagyok, hogy ezek nem passzolnak a kohéziós politika szelleméhez. Az európai Unió kohéziós politikájában meg kellene kísérelnünk a strukturálisan alulfejlett rédi, régiókat támogatni. Azonban, ahol beindult a növekedés, ott nem szabad automatikusan csökkenteni a támogatásokat. Ezt minden tagállamnak fejében kellene tartania. Itt a célok egyszerűen nem illenek a kohéziós politikához, és az az érzésem, hogy a két politika egymást kizárja. Ezen kívül ellenzem az új köztes kategóriát, illetve az átmeneti régió kategóriáját. Úgy gondolom, hogy a még nem kész tervek is eléggé adhok jellegűek és megközelítőek. Így ebben a tekintetben nem látok előnyöket az Európai Unió számára, és nem is illik ez az európai kohéziós politika szelleméhez. Itt azok az adatok, amelyeket tudomásul vettünk, azt jelentik, hogy 72 millió ember élvezhetné ennek az új kategóriának az előnyeit. Azonban sokkal, de sokkal többen kerülnének hátrányba. Ezt a pontot szerintem mindenképpen újra kell tárgyalnunk, hiszen ez nem illik ahhoz, az elképzeléshez, amelyel az Európai Parlament rendelkezik. Mi mindig megpróbáltunk arra koncentrálni, hogy az átmeneti régiókat valahogy összefoglaljuk. Míg az összes többi cél terület számára változatlan kell, hogy maradjon a politika és az elv. Hmm, szeretnék még valamit mondani a kohéziós alapról. Megváltoznak a szabályok, de anélkül, hogy kiderülne, hogy mi is lesz az új szabályok sorsa. Itt bizonytalanság van, például a kohéziós alapok egy részének felhasználásáról, ami itt az átmeneti régiókra vonatkozna. Tehát itt tényleg kétségeim vannak. Köszönöm szépen de tényleg megkérem őket, hogy három percre korlátozzák magukat. Most uh, Angela Gerekú asszony következik Görögországból. Köszönöm szépen. Elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr, tisztelt kolléganök és kollégák. Szeretném elmondani, hogy ez a mai megbeszélés nagyon fontos az Európai Unió jövője tekintetében. Az új több, több éves pénzügyi keret feladata az, hogy az európai régiókat jobban közelítse egymáshoz. Én Görögországból érkeztem, amely földrajzilag különleges ország, hiszen nálunk nagyon sok úgynevezett távoli település van. Úgy gondoljuk, egy olyan ország, ahol rengeteg sziget van, nagyon sok hátrányjal rendelkezik, ami az ország hozzáférhetőségét illeti. Nagyon nehéz itt e, a sok szigettel a kommunikáció. Így e, a kohézió az országunkon belül roppant lényeges szerepet játszik. Nagyon fontos, hogy például a közlekedés kiegyenlített legyen. Véleményünk szerint ennek pedig prioritást kellene adni. Ebben a tekintetben tapasztalatokat gyűjtöttünk. Ami pedig itt a kiegyenlítés elvét, a horizontális politikát illeti, látjuk, hogy nálunk ez nagyon adott, de ez a probléma nem csak Görögországban adott, hanem az Európai Unió többi tagállamában is. A bizottság javaslata, amely július 28-29-én Lengyelországban volt, olyan infrastruktúrális alapot szeretne létrehozni, amely pozitívan cseng, de mégiscsak problematikusnak tűnik, hiszen úgy tűnik, hogy egy újabb tematikus alapot hoznak létre, amely igazából csak hálózatokra vonatkozik, mint a TEN hálózat. Így megint kizárnának minket ebből. Szerintem egy ilyen infrastruktúrális alap például a mi hátrányos területeinknek nem lenne hasznos. Tehát más prioritásokat kellene létrehozni. Jónak tartjuk, hogy van egy köztes kategória, amely az egyfőre jutó GDP alapján került megalapításra. Azonban eh, itt eh, olyan területeket is figyelembe vettek, amelyek nehezen elérhetők, mint például a szigetek vagy eh, magashegyi régiók. Ezekre a területekre különleges támogatásokat szán az Európai Unió, hiszen ezek a területek nagyon nehezen elérhetők. A nehéz elérhetőség legyen elég kritérium. Itt szerintem nem kellene figyelembe venni a egyfőre jutó GDP-t. Az új program céljait üdvözöljük. Főleg az egyszerűsítést, hiszen eh, tudjuk, hogy nagyon bonyolultak eh, itt az eljárások, és nagyon magas költséggel járnak. Eh, tudjuk, hogy nem lesz könnyű ezt megvalósítani, de mindenképpen közvitát kell még tartani arról, hogy hogyan érjük el célunkat. Köszönöm szépen. Most az Európai Parlament képviselője Karl Mandel következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, Deli asszony következik. Nagyon örülök annak, amiket ma hallottunk. Úgy érzem, hogy egy olyan eszközzel e- e- melegítettük föl a kapcsolatot, amely integrálja a fejlesztési stratégiákat, és láthatóbbá teszi őket. Remélem, hogy a, az, a, a szociális alap és a FEDER közötti együttműködés a valóban segíti majd a lakosokat, különösen a szegény negyedeket. Ugyanakkor nem látom azt, hogy ezen alapok között növelnék a finanszírozást, és a városi stratégiát sem látom jobban finanszírozóknak. Ugyanakkor üdvözlöm azt a kezdeményezést, amely az energiahatékonysággal kapcsolatos. A bizottság 20%-át a nemzeti e, kereteknek az energiai hatékonyságra akarja fordítani. A kérdésem ezzel kapcsolatban nagyon egyszerű. Például a lakásoknak az energiahatékonysága vajon e, kísérve lesz költségvetési e, garanciáknak. Tehát, hogy az energia szegénység a, ezen negyetek lakosainak milyen következményekkel jár. Tehát szeretnék garanciákat látni ennek a megszüntetésére. Köszönöm szépen. Ausztriából pedig a Nemzeti Tanácsból Konrad Schlecher úr. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr. Üdvözöljük azokat a javaslatokat, amelyeket a biztos előterjesztett ma, módon képzelik el a támogatási stratégiát. Véleményünk szerint garanciát látunk arra, hogy hatékonyabb lesz az Európai Unió támogatási politikája. A támogatások stratégiája sokkal differenciáltabbá vált, mint amilyen eddig volt. Éppen ezért véleményünk szerint sokkal hatékonyabban alkalmazható majd, mint az eddigi. Én különösen hangsúlyoznám, amit az előttem szólók már mondtak, hogy az egyes régiók, az egyes támogatott régiók között és a támogatott és nem támogatott régiók közötti verseny hogyan alakul majd. Hiszen eh, itt az a véleményünk, hogy eh, különleges módon kell figyelni erre. Összességében örömünkre szolgál, hogy a KKV-k is megjelennek, és hogy különleges módon támogatnák őket úgy, eh, ahogy az a múltban is voltak, mint például számunkra az EFRE támogatások nagyon lényegesek voltak. Amennyiben eh, megnézzük az Európai Unió sorsát 2020-ig, akkor a kohéziós és a támogatási politikát eh, úgy kell tekintenünk, hogy eh, hozzájárulhat az Európai Unió összetartásához. A szolgáltatások révén, amelyek főleg a KKV tevékenységi körébe tartoznak, hiszen itt kellene több munkahelyet teremteni. Itt ebben a tekintetben szerintem még jobban ki lehetne használni a meglévő potenciálokat. Mindig megállapítjuk, hogy főleg a bérek nagyon nagy nyomás alatt vannak. A szociális kvóta is lényeges. Elég gyakran eh, szenvedünk attól, hogy az energia és a nyersanyagárak állandóan növekednek, és így az árak stabilitását nem tudjuk garantálni. Tegyünk meg mindent azért, hogy eh, az innovációt növeljük, hogy lehetővé tegyük a fejlesztést, a továbbképzést, ami a kohéziós politika további célja lehetne. De nagyon elégedettek vagyunk a javaslatokkal. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Johannes, nos, itt jó sok kérdés van, tehát büszke lehet rá. Az Európa parlament részéről Terez képviselő asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, az én frakcióm álláspontját már a kolléganőm, görög kolléganőm már ismertette. Ugyanakkor szeretném az elnök asszonynal együtt kifejezni örömünket, hogy a stabilitási paktum növekedést és munkahelyeket akar teremteni. Én nekem csak három kérdésem lenne. Az első a spanyol a sajtóban megjelent hírrel kapcsolatos. Nem egészen értjük, amit itt írnak, mert a regionális fejlesztést olyan országokra akarja kontrátozni a bizottság, ahol deficit van. A kérdésem az, hogy ez tényleg így van? tehát olyan országokra akarják ezt korlátozni, akinek túlzott a deficitje? a második a középső kategóriával kapcsolatos. Kérek részletes választ arra, hogy hogyan osztják fel a pénzeket ezen középbenső régiók között. Milyen százalékot kapnak azok, akik már nem kapnak konvergenciát támogatást. A harmadik kérdésem a, a hatékonysági tartalék, amely optimizálni szeretné a forrásokat. A múltban ez a hatékonysági tartalék nagyon hatástalan volt, és túl sok adminisztrációt követelt. Meg akarják valóban tartani? Inkább pozitív ösztönzőre lenne szükség. Szerintem ez sokkal jobb haszonnal járna. Köszönöm szépen. Most az, az osztrák Bundesráttól következik egy kollégó. Köszönöm szépen. Konrad Steindl már említette az osztrák álláspontot a bizottság álláspontjával kapcsolatban pozitívan vélekedünk, de ugyanakkor a Nemzeti Parlament általi kiegészítéseket célra vezetőnek tartjuk. Például hogy a támogatási programot fiskális politikai intézkedésekkel összekapcsoljuk. Miért? Azért, mert a strukturális politika egy tagállamban a nemzetgazdasági fejlesztési politikát soha nem helyettesítheti. Hiszen fontos, hogy a költségvetési eszközöket is jól felhasználjuk. Az osztrák álláspont nyitott a kofinanszírozás irányába a regionális csan gyenge térségek esetében. Ugyanakkor a társfinanszírozási részarány időleges csökkentése esélyt adna a régióknak, hogy megfelelő, hogy helyzetbe kerüljenek. A több éves pénzügyi terv 2014 és 2020 közötti időszaka ugyanakkor lehetőséget kínál arra, hogy helyzetbe hozzuk őket, de két problémánk van nekünk osztrákoknak. Egyrészt a következő alapok átláthatóságát illetően, hogy ezek most euró kötvény alapú alapok lesznek, vagy milyen alapok lesznek, tehát ilyen módon ezek kikerülnek a pénzügyi keretből, és az Európai Unió eladósodási tilalma alá aknáztatik ezáltal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ramon Rabanánszkó következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a javaslatot. Elsősorban is az Európai Parlament ALDE munkacsoportja nevében üdvözlöm azokat az egyszerűsítéseket, amelyeket többször kértünk. Egyszerűsítettük a szabályokat, a menedzsmentet, és üdvözöljük a gazdasági teljesítmény növelését a befektetések növelésével, illetve azáltal, hogy áthelyezzük a hangsúlyt a kis és középvállalatokra. Az ALDEM a teljesítménye tá, tartalék gondolatát nagyon jónak tartja, mi több is, mint 5%-ot irányoztunk erő e célból. Ami a szabályok egyszerűsítését illeti, illetve a közös szabályokat illeti, nos, Erről is szól a javaslat. Ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a tagállamok továbbra is rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy nemzeti szinten további szabályokra tegyenek javaslatot az európai szabályokon túl. Ez pedig oda vezethet, hogy túl szabályozzuk a helyzetet túl sűrű lesz a szabályozási rendszer, és ez haszonélvezők hátrányává válik. Úgy gondolom, hogy valóban egyszerűsíteni kell a helyzetet, és valóban a felhasználók életét kell egyszerűsíteni. Nos, a szabályokkal összefüggésben még a bizottság egy javaslatára is utalni szeretnék, amely azt mondjam. ami azt jelenti, hogy az alapok felhasználását csökkenteni lehet. Szükség van ehhez azonban arra, hogy a tagállamok értesítsék erről a bizottságot, különösen akkor, hogyha egy ilyen intézkedést foganatosítanak, és mindenképpen egyeztetniük kell a bizottságnak, aki engedélyezi a csökkentést, vagy pedig az egyensúlytalanság hiányát mármint rábólint erre. Az ALDE összességében a kondicionalitás, a feltételesség elvével egyetért, de ugyanakkor több részletet szeretnénk látni arról, hogy a kondicionalitás a gyakorlatban hogyan fog működni. Még egy dolgot nem szeretnék említés nélkül hagyni, mégpedig, hogy a helyi és a regionális hatóságok együttműködését biztosítani kell. A bizottság javaslata erről a kérdésről nem szól már, pedig úgy gondolom, hogy a kohéziós politika sikere alapvetően attól függ, hogy a helyi és regionális szereplőket sikerül-e bevonni, és így sikerül-e a kohéziós politikát megvalósítani. Ami pedig az egyszerűsítés kérdését illeti, nos, az e-cohesion koncepciójának bevezetése nagyon hasznos, hiszen ebben az esetben a felhasználók elektronikus formában kapják meg a dokumentumokat. Ezt üdvözlöm. De van-e már egy menetrend a tagállamokra vonatkozóan a e tekintetben? hogy előkészíthessék a megfelelő számítástechnikai struktúrát, hiszen végezetül 2014-ben a rendszernek már működnie kell. ennek a mechanizmusnak a sikere, az e-kohézió mechanizmus sikere ettől fog függeni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Mas- szépen, Massimo Garavaglia, az olasz. Köszönöm szépen, elnök A asszony. Nyilvánvalóan egyetértünk abban, hogy egyszerűbbnek kell és hatékonyabbnak kell lenni a kohéziós politikának, a célkitűz, politika célkitűzéseinek. Nyilván a növekedést és a munkahelyteremtést is hangsúlyozni kell. Ugyanakkor a növekedés a piacoktól függ, és különösen a kkv ktől A mi országunkban a KKV-k 80%-át teremtik meg a munkahelyeknek, és 70%-ot az áfának. Nyilvánvalóan a KKV-k versenyképességéről beszélnünk, ugyanakkor meg kell értenünk azt is, hogy hogyan tudjuk a hitelekhez való hozzáférést biztosítani. Ez pedig egyre bonyolultabbá válik, és ez a növekedést is nehezíteni fogja. Tehát a kérdésem a következő lehetne egy egyszerű mérő, mérési módszert felhasználni a kohéziós politikáknak a hatékonyságát illetően. Tehát talán különben a KKV-knak kellene egy garancia alapot létrehozni, hogy biztosítsák az alapokhoz való hozzáférésüket. A bankok felmérhetik, hogy mennyire hatékonyak és érdemesek e, ezek a fejlesztési projektek. És a ritka e, hiányos erőforrásoknak az elosztásában is részt vennének. Lehetséges lenne ez? Ezen kívül arról is szólt, hogy a fiatalok munkanélküliségét szeretnék csökkenteni lehetne itt is egyszerűen felhasználni a forrásokat, amelyek ellenőrizhetők, igazolhatók lennének? Tehát eh, például a fiatal munkahelyeket eh, mentesíteni eh, az adózástól. Van Listerroy képviselő. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! Azt hiszem, itt a kohézió barátainak a könnyed légkörét élvezhetjük most. Vajon mindegyik tagállam egyetérte azzal, hogy elegendő csak a szegény régiókról gondoskodni. De ezt itt azért nem hallottam. Tehát talán nemzeti szinten, szinten kell valamit megtenni, tehát a nemzeti parlamentekre is szükség van, hogy megegyezzünk a, például a makro ö, ö, követelményrendszerben. Akarjuk vagy nem? És hogyha akarjuk, akkor hogyan működne? Ugyanis nem lehet olyan dolgokat összekötni egymással, amelyeknek semmi közük a felelősségi köröket illetően legyen a regionális politikáról vagy nemzeti politikáról szó. És az nemzeti partnerségi szerződésekre is ez épp így vonatkozik. Nemzeti szinten kellene megegyezni a kérdésekben, hiszen hogyha nincs vétójog, akkor ráerőszísítik az emberekre. Mindannyian szükségünk van egymásra, mindannyiunknak szüksége van a másikra, és épp ezért meg kell vitatni ezeket a kérdéseket, különösen a kritikus kérdéseket. A bizottság előadásában láttuk, hogy milyen bátran nyúlnak hozzá a közösségi szakpolitikákhoz. Ez egész Európát lefedi, és egy, ez egy interoperabilitás megközelítés. Az Európai Bizottságban bizonyára nagyon sok időbe telt ennek a kidolgozása. Két évvel ezelőtt sokat beszéltünk arról, hogy legyen vízalap, éghajlati alap, energia alap, stb. De mi is történt aztán? A világ változik, és épp ezért az európai programoknak is változni kell. Az eredeti programokban nem volt elegendő irányítás. Most valóban koncentrálni akarunk együtt felhasználni azt a hozzáadott értéket, amelyet Európa tud létrehozni. Nekem ez tetszik. Az Európa 2020-as stratégia tetszik nekem, csak fejleszteni kell. Ugyanez vonatkozik a pénzügyi és gazdasági irányításra. Vagy folytatjuk ezt, vagy pedig ha, illetve ha ezt folytatjuk, ez azt jelenti, akkor beszélni kell olyan kérdésekről, mint irányítás és összehangolás. Egyet értek az előttem szólóval, az Olesz Szenátus képviselőjével, abban, hogy amikor a fiatalokról beszélünk, amikor új munkahelyekről beszélünk, és át tudjuk hita, hidalni a szakadékokat, újra tudjuk fel tudjuk élénkíteni azt, élettel tudjuk megtölteni azt, amit a múltban e, elkövettünk, akkor az jó dolog. A bizottság a, beszélt a szomszédsági alapokról is. Tehát a, szomsz, nem, a szomszédos országoknak a az alapjairól, olyan országok alapjairól, akik szeretnének EU tagokká válni. És tulajdonképpen a külső határok azok nem boldogságot hoztak, hanem csak könnyeket és vért. Tehát vannak nagy projektek, Ukrajnában például, amerre rengeteg pénzt költöttek, és tulajdonképpen, hogyha arra koncentráltak volna, hogy a kórházak működjenek együtt, akkor a sikeresebb lenne. Akkor most a biztos urat kérem meg, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, Danuta. Most anyanyelvemem válaszolok, hogy mindkét nyelvet használhassam. Egyrészt köszönöm a sok kérdést, a sok konstruktív kérdést. Némi, némely esetben ezek kritikus hangúak is voltak, de ez jól van így, hiszen a vita folyamatának elején vagyunk, de ugyanakkor nem vagyok képes minden egyes kérdésre válaszolni. Nagyon hosszú vitát kell még lefolytatnunk, amíg minden kérdésre válaszolni lehet. Egy-két jelentkezés során félreértéseket tapintottam ki, ez talán azzal magyarázható, hogy a reakciók tervezetekre vonatkoznak, amelyek nem a legutolsó változatot jelentik. Ugye, hogyha sokan ugyanezen az anyagon dolgoznak, és újabb és újabb papírok kerülnek ki a napvilágra, a nyilvánosság elé, akkor ezek felborzolják a kedélyeket, de a tervezetet ma fogadtuk el. És itt az áfa kérdését úgy oldották meg, mint ahogy ezt Magyarország szeretné tehát hogy akkor támogatható, hogyha ez nem leírható. Amennyiben leírható az áfa, akkor ugye nem is lehet támogatandóvá tenni, hiszen ilyen módon olyan államokat finanszíroznánk, egy olyan területen finanszíroznánk az államokat, amit nem szeretnénk. Tehát azt gondolom, hogy ez kellő rugalmasságot biztosít, és azt hiszem, hogy itt a tisztelt házban a vita kultúra is tükröződik abban, hogy milyen sokféle vélemény hangzott el. Hónapokkal korábban már rábólintottam arra, hogy délnyugat Franciaországban egy regionális konferencián vegyek részt, és igyekszem az ígéreteimnek megfelelni. De akkor, amikor rábólintottam erre a francia konferenciára, nem tudtam, hogy a Regi Bizottság most fog ülésezni, de a én helyemen Berkovic kollégám fog ülni, aki egyébként a rendeletek egyik fő fogalmazója, és ő biztos, hogy az első kérdéseket tud majd, meg tud majd felállni. Egyébként ehelyt szeretném megköszönni munkatársaimnak a munkáját, mind a kabinetben, mind a szolgálatokban. El tudják képzelni, hogy igazi kemény időre tekintünk vissza és ez egy olyan politika, szakpolitikai terület, amely sok kollega érdeklődését, kolléga érdeklődését felkeltette. És nem kis kihívás volt az, hogy a különböző egymásnak gyakran ellentmondó érdekeket egységesítsük, de ez jelent meg abban a tervezetben, amelyet ma a bizottság bemutatott. Még azt is el szeretném mondani, hogy a főigazgatóság weboldalán a mostanra már elfogadott változat letölthető, elolvasható, és kérem, hogy ezt tegyék meg, töltsék le, olvassák el, és még egyszer hangsúlyozom, hogy mind én, mind munkatársaim örömmel állunk rendelkezésükre veszünk részt a vitákban, hogyha erre szükség van. És egy utolsó megjegyzést szeretnék tenni. Többen kérdésként vetették fel ezt a dolgot, és tudom, hogy ezt a kérdések hib hivatalos és nem hivatalos vitában felvetették, ez a makrogazdasági kondicionalitás kérdése. Nos, kérem, hogy értsék meg és fogadják el, hogy A. A bizottságon belül közös eredményre kell jutnunk, B hogy a hónapok alatt a dolgok tovább fejlődtek. Változott a helyzet, fokozódott a helyzet, és erre bizony reagálnunk kell. Egy olyan javaslatot készítettünk tehát elő, amelyet, hogyha alaposan tanulmányoznak, meg lehet, hogy bonyolultnak tűnik, de hát sajnos ez a kohéziós politikában így van, de hogyha elolvassák mégis ezt a tervezetet, akkor látják, hogy a makrogazdasági kondicionalitás alkalmazása az abszolút ultima ráció. Ha már egyetlen intézkedéssel használható, akkor vonatkozik el ez, akkor érvényesül lesz. Tehát görög barátaimat megnyugtathatom, hogy csak még az jelenlegi helyzetben sem használják, használjuk majd a makro kondicionalitást hiszen a javaslat voltaképpen nem mást mond, mint azt, hogyha egy bizonyos ország teljesen kisiklik gazdasági szempontból, akkor ugye tárgyalásokat folytatta a bizottság a tagállammal a tanács felügyelete alatt, és utána célirányos javaslatokat fogalmaznak meg, hogy mit kell tenni, és ha egy tagállam megszívleli ezeket a javaslatokat, akkor nincsen oka annak, hogy ezt a szankciós mechanizmust, a makrogazdasági kondicionalitás mechanizmusát működtessük. Egyébként az Európai Parlament meg a tanács most fogadta el a hatos csomagot, és a hatos csomag az eurózóna tagállamai számára egy szankciós mechanizmust írt elő. Sajnos csak 17 tagállamot számlál az eurózóna, remélem, hogy hamarosan többet fog számlálni. Voltak éppen egy, egy meggyőződéses európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy el kell jönni a napnak, amikor az Európai Unió tagság és az eurozónás tagság között nincsen különbség. Mindazonáltal van itt egy olyan mechanizmus, amely nem csak az eurózóna országokra vonatkozik, de csak ultimarációként, amelyről nem gondolom, hogy a gyakorlatban alkalmazásra kerül. Az öreg rókák önök között pontosan tudják, hogy már volt egy ilyen szabályozás, és soha egyetlen egyszer sem alkalmazták ezt. Ennek ellenére vitassak meg ezeket a felvetéseket, és kérem Berkovic kollégát, hogy foglalja itt el a helyemet, mert, mint mondottam, most kell elmennem Dél-Franciaországba erre a konferenciára. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtak velünk, hogy írásban is válaszoltak, és biztos vagyok benne, hogy konstruktív megoldásokhoz jutunk majd. Persze nagy köszönettel tartozom a lengyel elnökségnek is, akik nagyon elkötelezettek az ügyben. Persze, saját érdeküket követik, de ez teljesen legitim és jogos, úgyhogy összességében köszönöm szépen nekik is a munkát. Uh, I'd like to... Péter Renkovics, aki koordinálta az előkészítő munkát, a bizottság munkáját, a jövőbeli kohéziós politika szabályozási korlátról. Most Hans Márkov, a német Bundesrátból következik. Helmut Márkov. Köszönöm szépen, állok asszony, hölgyeim és uraim! A kohézis politika jövője különösen a kelet-német régiók számára nagyon fontos szerepet játszik, hiszen a 90-es egyesülés után a transformációs folyamatban az alapok nagyon nagy szerepet játszottak. Abban, hogy pozitív irányt vett a transformációs folyamat. És ennek el eredményeképpen minden kelet-német tartomány kikerül a cél, az egyes szélterületről. Nos, az Európai Unióban két, egy, két dolgot párhuzamosan kell bonyolítanunk. A fenntartható fejlődést kell támogatnunk, és a költségvetéssel is gazdaságosan kell bánnunk. És éppen ezért úgy gondolom, hogy a kohéziós politika azért játszhatja ezt a szerepet, mert hosszú távú célokat követ, és nem képezi le mindig a rövidtávú problémákat és a gazdasági krízisek problémáit. Ami pedig a degresszivitás kérdését illeti, teljesen egyet értjük, hogy gondolkoznak a degresszivitáson, de úgy gondolom, hogy egy ilyen mértékű degresszivitás, ráadásul a társfinanszírozási részben való degresszivitást el kellene kerülni, hiszen mindig fennáll annak a veszélye, hogy azok a tartományok, akik nem rendelkeznek kellő pénzeszközmennyiséggel, megnövelik a társfinanszírozási részt, és ilyen módon nem fogják tudni használni az eszközöket. Brandenburgi szempontból még két dolgot szeretnék felvenni. Egyrészt a jelenlegi társfinanszírozási kulcsokat a 75% alá ne csökkentsék, ha csak nem voltak a mostani támogatási periódusban is ez az alatt, hiszen ha 75% alá csökkentik, fennáll a veszély annak, hogy a nemzeti vagy regionális kofinanszírozás részt a tagállam vagy a régió nem tudja felhozni. A cél egy régióra és a phase-out régiókra is vonatkozik ez, esetleg az új köztes kategória keretén belül nem értem, hogy ez a javaslat, ez milyen alapokon nyugszik. Ha pedig az aktuális 75%-os társfinanszírozási kulcs csökken, akkor ez nagy veszélyt jelent számukra. Fontos tehát, hogy a bizottság <clears throat> figyelembe vegye ezt, ez pedig azt jelenti, hogy a phasing out régióként meghatározott területek az átmeneti szabályok tekintetében úgy kell, hogy kezeltessenek, mint az összes átmeneti régió. Ez a kelet-német területeken egyes régiókra, Lépcse, Brandenburg, dél-nyugatra vonatkozik, hiszen ezek a régiók már most is a fejlődés motorjai, és hogyha itt ezeket nem támogatjuk tovább, akkor a fejlődés megtorpan hiszen továbbra sincsen megfelelő ipari termelés itt, és se a főiskolák, se a szakközépiskolák nem kellő számban állnak rendelkezésre. És a munkanélküliség még mindig relatív, nagyon magas. Tehát kérem, hogy ezt fordulják meg újra. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most Francia kap három percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a dokumentum, amelyet Hán biztos úr mutatott, meghatározza a prioritásokat, tehát például az energiahatékonyság, a várospolitika és a többi. Ugyanakkor felvázolja a regionális és kohéziós fejlesztési szerkezetet is. Számunkra ez érdekes, ugyanis ez a jövőbeli kohéziós politika inkább területi szabályozás felé fordul, tehát nem csak egy felzárkóztatás. Tehát a régiók közötti szolidaritás támogatása talán nagyobb egységegyenlőséget bizonyít, biztosít a régiók azok a jövőbeli programok finanszírozása szám, szempontjából középen vannak, és a támogatás felső határ területén is. Nekünk is közbe kell lépnünk, hogy a programokat is rugalmasabbá tegyük. Az előadás szerint a legmesszebb és a legritkábban rakott régiók a Lisszaboni szerződés szerint beszél ezekről a régiókról, például a szigetekről és a hegyes vidékekről. Vajon ezek eltűntek a, bizottságnak a térképéről? És nem csökkenti ez a szolidaritást ezen régiók felé? A területi együttműködés amely 30%-os finanszírozási növekedést eredményez, kísérendő egy politikai akarattal. Épp ezért egy makroregionális stratégiának a meghatározását is bele kell venni. És ezen kívül az Európai Unió és a régiók partneri kapcsolatának kell a legfontosabbnak lenni, és itt a szankciós intézkedéseknél, mechanizmusok területén itt ellentmondásokat látunk hogyan lehet olyan kötelezettségeket rájuk erőltetni, ami inkább nemzeti szinten valósítandó meg, mint regionális szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzá szóló a képviselők ház, olaszországi képviselői házból. Köszönöm szépen. Hán biztos úr utalt Barózó úrra, és pedig, hogy megújult az Unió. Talán nem árt emlékezni arra, hogy Prodi, amit Prodi professzor úr mondott, és pedig az világ diákjainak azt mondta, hogy a Európa a legnagyobb piac és a legnagyobb exportáló a világon, és a világon a legmagasabb jövedelem szint van itt. Ugyanakkor e, egyen, egyénenként túl gyönge mindenki ahhoz, hogy tegyen valamit. Tehát a legmagasabb jövedelem szintekről beszélünk. Én Olaszországban Milánó, Genova korábban vezető szerepet játszott a, a tudományban, a gazdaságban és mégsem tudjuk ezeket a sikeres embereket összehozni, mert eltűntek a radarernyőkről. Franciaország és az Egyesült Királyság egy nemzeti struktúrát hozott létre, és ezzel sikeresek voltak. Európában épp ezért a hatalmas technológiai lehetőségeket egyesíteni kellene, és így kellene segíteni a fiataloknak. De hogyha egyenként lépünk föl, akkor egymás lábára lépünk, és hátul fogunk kologni a világban. Épp, ebben a, épp ezért a kohéziós politika nagyon fontos alkalmat biztosít arra, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. Ugyanakkor szeretnék néhány kritikát megfogalmazni. A keret rendben van, de a mozaiknak az egyes elemei problémásak. Amikor 39-40 milliárdról beszélünk, amelyet megszüntetnek az eszközök közül. Hát ezeket pontosan növelni kellene, nem pedig csökkenteni, megszüntetni. Tehát tulajdonképpen nem így kellene gondolkodni ezekről. Egy, egy magában ezek jónak tűnnek, de hogyha megnézzük a nagyobb képet, akkor nem igazán áll össze nem ilyen módon kell a tagállamoknak az egyetértését megszerezni. Azt hiszem, hogy a költségvetés csökkentése az nem a, nem a megfelelő intézkedés, inkább növeke, növelni kellene a költségvetést, hiszen a költségvetés 096 ával nem lehet semmit sem kezdeni. Aztán az átmeneti régiók kérdése. Nagyon sokan szóltak ezről. 39 milliárdról van itt szó. Miért van szükség erre az új kategóriára? a konvergencia célkitűzésekben ugyanakkor 20%-os csökkentés van. 51 régiót vonnának ebbe, amelynek 72 millió lakosa van. De ez a 72 millió lakos csak 5 államban koncentrálódik, tehát nagyon kevés állam fog támogatást kapni. Tehát ezt az átmeneti intézkedést ennyi, öt állam kapja csak, és 75%-át kapja ennek a, az összegnek. Ez elfogadhatatlan. Azt hiszem, hogy valójában ez azt jelenti, hogy minél több erőforrást akarnak biztosítani a legfejlettebb országoknak. Hát ilyen módon térülne meg valóban a költségvetési befektetés. Tehát ez itt a kohéziót egy újraelosztási mechanizmusra használják föl, föl a régiók között. De ez nem ezt jelenti nem a régiók között osztják fel az, újra az összegeket, hanem ez egy olyan politika, amely a regionális fejlesztést kellene, hogy, hogy támogassa és szolidaritást biztosítson. Nem sikerül egy barozóféle féle uniót és versenyképesebb gazdaságot létrehozni, hogyha nem érjünk el nagyobb kohéziót. Utolsó megjegyzésem a makrogazdasági feltételrendszer. E, Hán biztos úr azt mondta, hogy ez az utolsó e, lehetőség, de hát jó, legyen ez az utolsó lehetőség, de azért nem igazán értem, hiszen strukturális okokból lehet gazdasági és politikai tervezésre e, koncentrálni, lehet, hogy a, kivéreztetjük a forrásokat hogyha a tagállamok nem tartják meg a szigorúsági intézkedéseket. Tulajdonképpen elveszik az összegeket a fejlesztési politikából. És, és a nevekedés az csak tulajdonképpen egy retorikai fogás lesz. És ezzel az utolsó követ is megfaragjuk a sírunkhoz. Aztán beszéltünk az irányításról is. Stabilitást akarunk, jó irányítást, de tulajdonképpen arról van szó, hogy a tagállamoknak a közigazgatását akarják ellenőrizni, és ez azért nem egy barátságos lépés. Ezért Európának nem csak a 2020-as stratégiáról kell beszélni, hanem és, és ne legyen más lehetőség, hanem ezeket meg kell beszélni. A kohéziós politikának a kohéziós érdekekből kell működnie, nem pedig külső mechanizmusoknak kell meghatároznia. És nem európai gazdasági irányítási szabályok szerint. mint ahogy mondtam, a keret jó, de a mozaik belső építőköveinél vannak a problémák. Tehát ezeket kell megoldani. Köszönöm. Andurákos úr, az Európai Parlament részéről. E, Köszönöm, elnök asszony. Ma a kohéziós politika témáiról beszélünk, és úgy tűnik, hogy az eurózóna júliusi döntése az adóságok kérdésében nem hozott megfelelő eredményt. Úgy gondolom, hogy az Európai Unióban tapasztalható súlyos válság, szinte leküzdhetetlen. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unión belül egyre nagyobb lesz a verseny. Egyre lényegesebb lesz az is, hogy ki hordja a legnagyobb terheket. A gazdasági növekedéshez az is hozzátartozik, hogy a munkavállalók is profitáljanak belőle, azonban ezt nem látjuk. Az Európai Unió tagállamainak kormányai a görög munkavállalókat arra kényszerítik, hogy óriási terheket elviseljenek, és a jogaik is korlátozásra kerülnek. A görög válság egyik oka az, hogy a közösségi programok nem voltak sikeresek. A nagy tőkének igen, a nagy tőke óriási profitra tett szert, azonban a görög állam deficites lett. A ma megvitatott kohéziós politika igazából azzal az eredménnyel jár, hogy megmaradnak a monopóliumok, és a regionális politika pedig egyre inkább kikerül a látókörünkből. Megvan az EU 2020-as stratégia, és ebben is azt látjuk, hogy mindenki nagyobb profitot szeretne. A kohéziós alapokban van egy olyan elem, amely 4,3 eurót jelent, és ezt a bankok Körülbelül ennyit profitáltak a bankok is a válságból. Mindenképpen eh, kötelezni kellene a bankokat is az erősebb felelősségvállalásra. Eddig az Európai Unió csak azokat a programokat támogatta, amely a nagy tőke politikája volt, és amely a jelenlegi válságba torkollott. A közös költségvetés az európai állampolgárok zsebében kotorász, és pedig azzal a kifogással, hogy zöldíteni akarja a gazdaságot, és szeretné elérni a teljes belső piacot. Mi úgy gondoljuk, hogy Görögországban az elmúlt években rengeteg program volt, amely hasznos lett volna a polgároknak, viszont nem az ő érdeküket szolgálták olyan programokra van szükség, ami az emberek érdekében áll, például infrastruktúrális programok, és így tovább. Ezek hiányoznak. Thank you. Eh, Köszönöm szépen. A következő felszólunk Portugáliából Pedro Saraiva. Köszönöm, eh, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a többi parlamenti üléssel összehasonlítva előre haladtunk kohéziós dolgokban, és pedig pozitív irányba. Így. Mindenek előtt azt vettük észre, hogy közös szobájaink vannak a közös alapok megközelítésénél. A az alapokhoz való hozzáférés pedig a bizottság javaslata szerint egyszerűsödik. Az átmeneti régiók létrehozása is nagyon érdekes koncepció számunkra. Itt a phasing in és phasing out mechanizmusok, tehát a, a lassú hozzáférés és a lassú kiválás elve ne legyen a többi régió kárára. Az elgondolás különben érdekes. Itt integrált menedzsmentet látunk, a legtöbb programban, és pedig eh, sikerorientált megközelítést. Úgy gondoljuk, hogyha megnézzük az eh, egyéb programokat, akkor eh, azt látjuk, hogy itt eddig ez a mono alap filozófia volt. Tehát itt működési célokra szerintem egy integrált megközelítésre van szükség. Tehát, hogy több alapos részesedés is lehetséges legyen. Az új Kössük össze Európát eszköz egy olyan dolog, amit még eléggé sokáig, tapaszt, sokáig még át kell néznünk, de szerintem elég sok megy rá majd a kohéziós alapokból. A kohéziós alapok egy eléggé centralizált jelenséget képviselnek nagyon lényeges, hogy az eredeti céljának megfelelően működjön. És szerintünk a nemzetállamoknak még mindig túl nagy a szerepe. Az is igaz, hogy az Európa 2020 stratégiához kell alkalmaznunk a kohéziós alapokat. Hiszen például itt van a versenyképesség, amely kohéziós probléma is. A 2020-as stratégia nem jelenti ki, hogy regionális okai lehetnek a problémáknak. Tehát itt igazából két különböző logika van, amely ellentmond egymásnak, és nem valószínű, hogy segít majd nekünk a kohéziós politikában a jövőben. Itt nagyon lényeges az időpontok kérdése is, az időzítés. A korábbi pénzügyi programoknál, a korábbi alapoknál úgy 2007-2008-ig szinte hozzáférhetetlenek voltak az alapok, annyira nehéz volt hozzáférni. Reméljük, hogy most nem lesz ilyen akadály az időzítésben a 2011-2020-as periódusban. Köszönöm szépen. Akik elmennek, szeretném őket emlékeztetni, hogy van egy fogadás itt, miután befejezzük a munkát az ülésen. Erik Eriksson kolléga következik a svéd Riksdagból. Tak, fru ordförande. Köszönöm, elnök asszony. A kohéziós politika nagyon hasznos, és mi is élünk vele. Nálunk a szubszidiaritás elve érvényesül ebben a tekintetben. És azt szeretném elmondani, hogy a részletesen nem tudtuk még elolvasni a dolgot, mert még nem készült el a svéd fordítása. Azonban nagyon jó az, hogy előhettünk erre az ülésre, és részt vehetünk a vitán. Itt eh, természetesen eh, a teljesítmény eh, vonatkozik mondjuk a mezőgazdaságra is, amint látjuk, és ez eh, természetesen azt mutatja, hogy eh, nem feltétlenül kell a rendszerek között összefüggés létrehozni. Bizonyos régiók az Európai Unión belül nagyon jól működnek eh, rossz előfeltételek ellen. Ez pedig azt jelenti, hogy rossz területeken is lehetnek befektetők. Vannak például olyan régiók, ahol a központi állam támogatja a helyi politikát. És például nálunk is egy ilyen politika volt eddig jellemző. Igen, a kockázati tőke hiánya nagyon nagy probléma. Az olasz barátunk az előbb is említette ezt a témát negatívan. Ez azt jelenti, hogy a bankok nem vállalják a felelősségüket a társadalom építésében, azt a felelősséget, amit elvárnánk tőlük. És ez a régiós szinten is lecsapódik. Nagyon fontos az, hogy legyenek befektetési stratégiáink azokra a területekre is, ahol a bankok nem fektetnek be. Erre nagy szükség van. Mindenképpen az a célunk, hogy az Európai Uniós országokat és az Európai Uniós régiókat magasabb szintre emeljük a világ konkurencia miatt. Svédország nagyon exportorientált, és nálunk is szükség van erre. Nagyon fontos, hogy kevesebb a bürokrácia. Volt egy kérdés, amelyet itt a, egyik miniszter feltett, és pedig a határidőkről beszélt. Lehet, hogy rosszul értettem, amit mondott, de az biztos, hogy október végén kezdődnek a tárgyalások. Lehet, hogy ezt félrehallottam, de ö, nekem nem, nem, nem tűnt ez túlságosan észszerűnek. Tehát hogy lehet az, hogy október végén kezdődjenek a tárgyalások? De nagyon elégedett vagyok hogy a biztos vette az időt és a fáradtságot, és eljött ide. Nagyon értékes dolog ez. És szerintem így is működjön az Európai Unió. Most pedig köszönöm a szót. Thank you. I, I don't see Mihail Köszönöm. Mihail tremopoulos nem látom, tehát akkor visszatérünk Portulágiába. Marianne Dandré a köztársaság szenátusától. Köszönöm szépen asszony. én is szeretnék néhány szót szólni. Azzal kezdem, hogy nagyon jó ez a kezdeményezés, hogy itt összejöttünk vitázni. Fontos az, hogy megvitassuk a folyamat alappontjait. Eddig eh, hallottam, hogy eh, három eh, téma csoport van amelyekről el kell gondolkoznunk egy ilyen vita során. Az egyik, úgy gondolom, hogy ebben mindenki meg is állapodna, hiszen ez konszenzusos dolog, az, hogy pozitívan ítéljük meg az Európai Unió eddigi strukturális politikáját. Ez eh, talán az egyetlen hatékony politika, amely szolidaritásról tanúskodik az Európai Unióban, és amely közvetlenül segíti az Európai Uniós polgárokat. Viszont a jövő eléggé bizonytalan. A polgárok elkezdenek csodálkozni azon, hogy mi Európában a hozzáadott érték. A kohéziós politika hozzáférhető kell, hogy legyen, látható kell, hogy legyen, hogy az emberek társadalmi fejlődést is érezzenek, nem csak Európában, hanem eh, az európai régiókban is. Éppen ezért eh, a kohéziós politikával Európa nagyon sok hitelességet nyerhet vissza. Visszakaphatja az állampolgárok részben elveszett bizalmát. Alapvető politikáról van szó, és kulcs szerepet játszik ebben a tekintetben. A nemzeti parlamenteknek is óriási szerepe van, hiszen eh, a nemzeti egoizmuson túl kell lépnünk, a partikularizmuson túl kell lépnünk, amennyiben Európát építeni szeretnénk. Vannak más területek is, amelyben nem értünk egyet annyira. Mit várunk a kohéziós politikától a regionális, szociális, gazdasági kohézió érdekében? Különféle filozófiákkal rendelkezünk szerintem. Az igazi átmenet időszakában vagyunk, a hagyományos közösségi politika és az új politika között, hiszen új strukturális arculata lesz Európának. Hogyha megnézzük, hogy milyen céljaink vannak, akkor ezeket nagyon jól leírták az Európa 2020-as agendában. Azonban szeretném elmondani, hogy rugalmasságra is szükség van a célok elérésének érdekében. Teljes mértékben európai zálódnak bizonyos regionális mechanizmusok. Olyan dolgok, amelyek a múltban nemzeti szinten voltak. Most olyan politikára van szükség, amely a 2020-as célokat és stratégiákat megvalósítja. Én egyetértek ezzel az új megközelítéssel, azonban óvatosnak kell lennünk, hiszen ebben az új megközelítésben garantálnunk kell, hogy megfelelő egyensúly legyen a szolidaritás hagyományos formája és az új prioritások között. Új prioritások vannak, új kihívások, és az Európai Uniónak ezeknek meg kell felelnie. Itt, hogyha 2014-ben megpróbáljuk majd megvalósítani ezt az új keretet, akkor meg lesznek a kihívások, és valószínűleg akkor új kihívások lesznek, új uh, sürgős követelmények. Azonban mindenképpen meg kell valósítanunk a strukturális politikánkat. A két alaptéma, amely a vitáink mögött meg kell, hogy jelenjen nemzeti szinten és európai szinten is. Az egyik a feltételek rendszere. Itt sokkal pontosabbnak kell lennünk ezek megfogalmazásában. Egyetértek azzal, hogy jobb legyen az ellenőrzés az alapok alkalmazásánál, azonban kételkedem itt a hatékonyságban hogyha visszatérek a biztosra, nem vagyok teljesen tisztában eh, azzal, hogy eh, amit hallottunk itt korábban. Partnerség lesz a tagállamok és a bizottság között. Éppen ezért nagyon sok eh, dolog meg kell, hogy változzon a régióban. Ami a véleményem szerint a feladatunk az, hogy egy olyan választ adjunk a tagállamoknak, amelyben minden tagállam észleli, hogy korrekt és tisztességes módon folytatjuk a politikát. Itt létrejött az új kategória. Igen, ez rendben van, tehát például lengyel régióknak ez nem jó, viszont lehet, hogy a többi régiónak jó lesz. Szerintem ezt a javaslatot át kellene gondolnunk még egyszer holisztikusabb, átfogóbb szempontok szerint. És ne felejtsük el, hogy pillanatilag gazdasági válság is van Európában. Ettől pedig nagyon sok minden függ. Köszönöm szépen. Sean Kelly következik az Európai Parlament részéről. Nagyon szépen köszönöm. Egy nagyon érdekes vitát hallottunk nem csak a kohéziós politikáról, amely sikeres volt Európában, hanem ugyanakkor a gazdaság és válság idején eljött az idő arra, hogy felülvizsgáljuk ezt a politikát. Első megjegyzésem a listára tekintve a nemzeti parlamentek képviselőit illetően 13 tagállamot látok. Hol van a másik? 14. Nem hívták meg őket, vagy nem jöttek el? Aztán utaltak a közbenső kategóriára, és többször, többen utaltak erre. Hosszan beszéltünk el, erről regionális bizottsági üléseken, és frakciót szinten, és parlamenti szinten is azt mondták az emberek, hogy itt önzést látunk, és lehet, hogy ennek a támogatása, elősegítése önző érdekekből van. Hogyha a, egy rövid e, időre 75-90 százalékban kaphatnak segítséget régiók, és és mások meg nem kapnak, akkor azt azért azon el kell gondolkodni. A flexibilitást, a rugalmasságot is említették. A, a különböző régióknak a kategorizálása úgy tűnik, hogy eléggé önkényes. Nem tudom, hogy itt van-e valóban rugalmasság, és újra lehet-e rajzolni a határokat, ahol ezek nem voltak hatékonyabbak a gazdasági szempontból, és más határokat rajzolni. Köszönjük, Son. Az utolsó nemzeti parlamenti képviselő, Ciprus képviselő, Hadzsi Janni úr. Köszönöm szépen a szervezőknek ezt a kezdeményezést, és amely a a kohéziós politika jövőjéről párbeszédet eredményez a parlamenti képviselők között. A pénzügyi válság az EU gazdaságot befolyásolja, és a válság hangsúlyozta azt is, hogy a regionális különbségek milyen hatással lehetnek a közös célok elérésére és így a, az EU harmonikus fejlődését is befolyásolják. Ezen kívül a kohéziós politika jelentősége evidensé vált, nem csak a válság következményeinek kezelésére, hanem az gazdasági újjáéledés céljából is. A tagállamok, amelyek problémákkal néznek szembe. Nyilvánvalóan most a gazdasági válságban többet várnak a kohéziós politikáktól. Ciprus a szolidaritás alaphoz hozzájárult, Ugyanakkor az elektromos erőművet érő kár most felveti a szükségletek, a támogatás kérdését. Több tagállamban ezek az ilyen körülmények a már is szűkös forrásaikat még tovább nehezítették. Ezen kívül a szükséges társfinanszírozás megszerzése is nehézkesebbé vált. Ennek fényében a magánágazat, magánszektornak a rétvétele is szükségesé vált. Az Európa 2020-as stratégiának szerves része E, a növekedés, de ez csak, ezek csak öres szavakká válnak, hogyha nincsenek megvalósítva a többi feltételek. Az Európa 2020-as stratégia az EU szakpolitikák nagyobb koherenciáját és összehangolását kellene, hogy biztosítsa ezen kívül a minden tagállamban ki kell alakítani stratégiákat a régiók számára. Ezen kívül a szubszidiaritás elvét is figyelembe kell venni, és itt a nemzeti parlamentek külön értéket képviselnek. Ezen kívül a kohéziós politika területi jellegét nem szabad elhanyagolni az ágazati megközelítéssel szemben. 2012 után is szükség van ezekre az eszközökre. De a nemzeti parlamentek szerepe nem csak a szubszidiaritás ellenőrzésében kell, hogy kimerüljön, hanem biztosítani kell azt, hogy a kohéziós politika célkitűzései hatékonyan használják fel a forrásokat. A hatását is kell vizsgálni épp ezért ezeknek a politikáknak. Köszönöm. Very much, and I would like... Köszönöm szépen. Most akkor a bizottság képviselője kap szót. Nagyon szépen köszönjük ezeket a megjegyzéseket és kérdéseket. Nyilvánvalóan nem fogom mindegyiket meg, nem tudom mindegyiket megválaszolni, és tudom azt is, hogy egy fogadás következik, épp ezért rövid leszek. Azt hiszem, hogy az első kérdés, amelyel foglalkozni szeretnék, a régióknak a bevonásának a kérdése. És világosan szeretnék fogalmazni, a kohéziós politika a többszintű irányításra épül, hiszen ez tükrözi a különböző tagállamok felépítését, és ez továbbra is így lesz. A partnerségi szerződés egy mechanizmus, amely a nagyobb koordinációt biztosítja, de ez nem lép a helyébe a jelenlegi szerkezetnek. A rendelet részeként azt javasoltuk, hogy legyen egy viselkedési kódex, egy etikai kódex a partnerség számára, amelyet a bizottság hoz létre, és a tagállamokban alkalmazzák. Tehát itt a partnerségi elvet megerősítjük a jelenlegi programokban is. Többen feltették a kérdést az ellenőrzési rendeleteket illetően. Itt e, egyensúlyt kell elérnünk. Egyrészt megvannak a költségei a nemzeti és regionális szerveknek, ugyanakkor a bizottságnak a kötelezettsége is a költségvetési szervezettel szemben, és pedig biztosítani kell, hogy a pénzeket megfelelően költik el. A javaslatainkban olyan mechanizmusokat javasoltunk, amelyek segítenek ebben. Nincsen persze egyszerű megoldás, de egyszerűséteket javaslunk méghozzá elég nagy számban, tehát az egyszerűsített költség megközelítést javasoljuk, amely a hiba százalékot csökkenti. Ezen kívül egy arányosabb rendszert is javaslunk, nem csak a megfelelőségi értékelés során, hanem az akkreditáció során. Tehát a bizottság csak akkor lép közbe, hogyha a kockázat lép fel. És aztán az egész rendszerben, az audit rendszerekben, ellenőrzési rendszerekben, ahol a kockázatnak megfelelően kell eh, ellenőrzést végezni. Ez is csökkenti a tagállamoknak az ellenőrzési terhét. A helyi közösségek bevonását illetően mi ezt nagyon fontos kérdésnek látjuk. Valaki említi az Orbán programnak a megközelítését. Ugyanakkor láthatják a rendelkezésekben, hogy azt javasoltuk, hogy közösségi vezetésű helyi önkormányzatot javasoltunk, egy ilyen megközelítést, és azt javasoltuk, hogy hogy magas társfinanszírozási arányt tudunk biztosítani az ilyen projektekre. Aztán az átmeneti idő régiókat illetően miért akarunk egy újfajta, új típusút akar, alkalmazni? Azért, mert ez igazságosabb lesz, mint a jelenlegi rendszer. A jelenlegi rendszerben minden rége jó, amely a 75%-os szint fölött van, ugyanannyit kap, ugyanolyan összegeket kap. Tehát például, hogy egy 250 százalékos régió van már, mint hogy az EU GDP 250 százalékát, akkor ugyanannyikat, mint amely a 76%-át éri el. Tehát a 75 és a 90%-át ellépek ugyanannyit kapnak. Ez egy igazságos rendszer. Ugyanakkor van egy biztonsági háló olyan régiók számára, amelyek most a konvergenciából jutnak ki, tehát hogy 75% alatt voltak korábban világosan szeretném ezt megfogalmazni. Nem csak a finanszírozást illetően lesz biztonsági hálom, hanem a társfinanszírozási rátákat illetően is. Ez pedig lehetővé teszi, hogy beszéljek a társfinanszírozási rátáról és arányról is. Tehát a jelenlegi rendszert szeretnénk a továbbiakban is alkalmazni. Most pedig a pénzeszközöket illetően többen tették fel a kérdést, hogy mit tettünk tenni a KKV-vel, vékkel kapcsolatban és a garanciákkal kapcsolatban. A szabályozásban sokkal szélesebb körű megközelítését alkalmazzuk a pénzügyi eszközöknek, ez lehetővé teszi a hozzáférést, elsősorban a kisvállalkozásoknak, hogy felhasználják a lehetőségeket. És talán ez megduplázza, vagy megháromsorozza az összegeket, amelyeket ezekre költhetünk. A több alapú programok az integrációs szempontjából azt az e, e alkalmat biztosítják, hogy nagyobb legyen az integráció lehetősége tehát ez nem lesz kötelező, tehát hogy több alapból táplálkozó programokat hozzanak létre, lehet ez persze egy alapból táplálkozó is, de hogyha akarnak, akkor több alapból is táplálkozhatnak. Aztán az Európa 2020-as program. A célkitűzéseket megcélzó megközelítés, ez azt jelenti, azt jelenti, hogy jobban koncentrálni kell az Európa 2020-as programra. A rendeletben ezt világossá tettük, tehát hogy ez azt jelenti, hogy növekedés és munkahelyek, és a többi Európa 2020-as célkitűzések. De hogy ez hogyan érik el, ezt a tagállamokra bízzuk. Tehát olyan megoldásokat kell találni, amely növekedést, munkahelyeket, energiahatékonyságot, szociális integrációt biztosít tehát olyan megoldást kell találni, amely a tagállam mindegyik régiórára működik. Ez pedig a tárgyalások lényeges részét fogják képezni. Ez adja a kohéziós politikának a hozzáadott részét. Ez nagyon lényeges. Tehát Európa nem tudja teljesíteni ezeket a célkitűzéseket, hogyha nincsenek helyi és regionális megoldások. Tehát ezeket a jövőben továbbra is szeretnénk önökkel megbeszélni. Azt hiszem, a teljesítmény tartalék az utóbbi hetekben fejlődött, most ez a tartalék nemzeti szinten vannak, tehát, hogy egy bizonyos összeget visszatartunk olyan programokra, amelyek teljesítették a célkitűzést nemzeti szinten és olyan programokra irányítanunk a, ezeket a forrásokat, amelyek a legjobb teljesítményt nyújtják. Tehát ez, ezért egy ösztönző mechanizmus, ezzel a teljesítményt akarjuk növelni. A koncentráció kérdését illetően világos, hogy szükség van valamilyen fajta koncentrációra, de ezek különböző fejlesztési, fejlődési szinteket kell, hogy tükrözzenek. Épp ezért alacsonyabb szintű koncentrációt javasol javasoltunk a konvergencia régiók számára, és a régi konvergencia régiók számára, tehát amelyek most lépnek ki a kevesebb mint 70 50 százalék alatti, ott a koncentrációt hozzá kell igazítani, és ezért más szabályok vannak. Az utolsó kérdés a határoknak az újrarajzolása, újrarajzolása az Eurostat és a tagállamok alapították meg ezeket, tehát épp ezért a tagállamok és a statisztikai hivataloknak kell ezt megbeszélni. Tehát az Eurostathoz kell a tagállamoknak fordulni, hogyha ezt szeretnék. Végül pedig az ágazatokon átnyúló megközelítés az új rendeletben egy sokkal erősebb ilyenfajta megközelítést akarunk biztosítani, tehát az Európa eh, eh, Szociális Alap és az ERD, RDF között. Tehát egy olyan mechanizmust, amelyben a helyi csoportok eh, mind az öt alapot egybefoghassák, méghozzá egyszerűbb módon. Tehát olyan szabályrendszert, amely nem csak a kohéziós politikára, hanem az irányítási politikára és a hatékonyságra is vonatkozik. De azt ott helyben kell megvalósítani. Végül pedig szeretném ismét megközönni ezt az új ö, tapasztalatot, hiszen első alkalommal történt meg, hogy a Lisszaboni szerződés keretében egy új kohéziás politikát, tehát egy új jogalkotási eljárást vezetünk be, eh, és ezért a nemzeti parlamentekkel való megbeszélés fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Remélem, hogy mindenki választ adott, de még Miguelnek megadom a régiók bizottsága nevében. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony de én most a Bundesrat, a Szövetségi Tanács nevében szólalok fel, nem a Régiók Bizottsága nevében. Két dolgot szeretnék mondani. A német Bundesrat a következő héten a középszintű pénzügyi tervről átfogó véleményt fog készíteni, és kérelmeztem, hogy ezt minél hamarabb lefordítsák, és a Regi Szakbizottságnak megküldjék. A német tartományok a német Bundestaggal és a szövetségi parlamenttel és a kormányjal egységesek abban, hogy a javaslatok a koncentráció kötelmének megfelelnek. Tudom, hogy a hét elején a koszak, ugye a Nemzeti Parlamentek Európai Ügyi Bizottságai találkoztak, és a koszakban a koncentráció kérdést megkérdőjelezték. De ne felejtjük el, hogy 72% a pénzeszközöknek a leggyengébb, legszegényebb régióba fog kerül átöltalásra, 27 régió van, amelyek elhagyják a konvergencia csoportot. Ha ezt mind figyelembe vesszük, azt kell, hogy mondjuk, hogy a bizottság javaslatai valóban a legszegényebb régiókra koncentrálódnak, és ez volt a tervünk, ezt szerettük volna de ennek ellenére a kohéziós politika a jövőben is minden régió számára elérhető kell, hogy legyen például az Európa 2020 stratégia összekapcsolásával. Tehát um, a bizottság mindent meg akar tenni az Európa 2020-as stratégia érdekében, de ezt a teljesítményt nem csak a legszegényebb régiók, hanem minden régió meg kell, hogy hozza, ezért tehát persze lépcsőzetesen, de minden régiónak részesülnie kell ebből. Harmadik pont, az átmeneti régió átmenet. Létezik az átmeneti probléma. A mai konvergencia régió problémája azoknál, akik a 75% fölött vannak. 16 konvergencia régió, 11 phasing in régió, bocsánat, phasing out régió, és mi úgy gondoljuk, a német lenderek, a német tartományok, de a német szövetségi kormány és a német szövetségi parlament is, tehát úgy gondoljuk, hogy ezek a régiók egy átmeneti támogatást kellene, hogy kapjanak. Bírálták itt még azt is, az új köztes régiókat is, miszerint, hogy minden régiót a 75 és 90 százalék között célrégiónak régiónak tekintsük. A német tartományok ezt kritikusan látják, mert úgy gondoljuk, hogy itt hosszú távra egy új támogatási cél jön létre, amelyeknél nem lehet felismerni, hogy a mai versenycéllal mi, hol a különbség. Nem értjük, hogy mi a különbség, ezért mi úgy gondoljuk, hogy az átmeneti támogatásra igent mondjunk a mai konvergencia régióknál a kétharmados támogatási összeggel, de a második köztes cél javaslatát nagyon óvatosan kell kezelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ezzel pedig elértük ülésünk végét. Még én is két-három percig igénybe szeretném venni a türelmüket. Egyrészt el szeretném mondani, hogy ebben a formátumban, ebben a formában jövőre ismét találkozunk. Tavaly a szakbizottságban döntöttünk erről, tehát jövő októberben ismét találkozunk, és Addigra reméljük, hogy az egész keret tárgyalása lezáródott, mi több a pénzügyi tervidőszak tárgyalása is előre haladott lesz. Becsatolást kapunk majd a városoktól, a régióktól, és látni kell, hogy a növekedés zálogai a városok, a régiók és persze a cégek. És a kohéziós politikai eszközök 2014-től használhatók fel az új pénzidőszak alatt, éppen ezért nagyon szorít már az idő. Mi? Tehát nem csak a bizottság, hanem mi az Európai Parlament részéről is, és a titkárságunk nagyon figyelt az önök észrevételeire, a kommentárokat már egy kinyomtatott változatban már meg is kaptam az első változatát a kommentároknak, tehát nagyon nagy figyelemmel figyeljük, amit mondanak, de hogyha bárki írásos észrevételeit szeretné elküldeni hozzánk, ezt nagyon nagyra értékeljük. Még egyszer mondom, most kezdtük el ezt a kooperációt, ezt az együttműködést. Ugye mondtam, hogy az önök kezében van a sárga kártya és a narancssárga kártya, a szubszidiaritási ellenőrzés során. De itt most nem is ezt a lehetőséget akarjuk önöknek adni, hanem sokkal inkább azt, hogy ötleteikkel gazdagítsanak bennünket. A nemzeti parlamentekben <clears throat> vannak persze szakbizottságok, amelyek a költségvetési tárgyalásokban vesznek részt. Mi azonban arra kérjük önöket, hogy a regionális politika tárgyalásába vegyen, vegyenek részt, és persze a nemzeti kormányok is hallatják majd hangukat, ezért önök a nemzeti kormányaikat is befolyásolhatják ilyen módon hatás gyakorolva a tanácsra. El szeretném még mondani, hogy az elmúlt két évben nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy a tárgyalások elkezdődhessenek a tanácssal és az Európai Bizottsággal együttműködve, egy sor állásfoglalást készítettünk elő, szavaztunk a plenárison, felhívtuk a parlamenti képviselő kollégáink figyelmét a kohéziós politika fontosságára. Volt egy speciális munkacsoport, amely a kohéziós politika jövőjével foglalkozott és foglalkozik, majd legközelebb két hét múlva ülésezik. Köszönöm tehát mindazoknak a jelentéstevőknek, akik a nagy politikai frakciókból jelentéseket írtak a Lambert van Nistelrooy, Jan Olbricht és Ahim Celle a néppárt részéről, Hollandiából, Lengyelországból és Németországból, a szocialista frakcióból, Post, Postináru képviselő Romániából, és Maria Irigó és Perez Spanyolországból, és Konstance Perez pedig Németországból a liberálisoktól pedig Enrika Mahler, Mánár Finnországból írt jelentés, de a jelentéstevők mögött árnyék jelentéstevők is voltak, munkálkodtak, akik a többi frakciót képviselték. Tehát, hogyha önök a saját politikai családjukon keresztül akarják hallatni a hangjukat, ott is ülnek szakértők, akik ezen jelentések árnyék jelentős tevélyeként dolgoztak. Tehát forduljanak hozzánk, vagy hozzájuk. Minden megtalálható a webem, És egy hónap múlva ülésezünk, amikor ebben a különbizottságban, amikor a, a jövőről, a pénzügyi szabályozás tervidőszakának következő szakaszáról beszélünk. Tehát van mit tennünk, de láthatják, hogy keményen dolgozunk és Nagy kihívások előtt állunk, a fő kihívás az, hogy elérjük a növekedést Európában, ehhez pedig igen, be kell csatolnunk az európai szakértelmet. Azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam. Ja, bocsánat, még a fogadás. Hát persze, itt van egyben az ajtó előtt. Ezzel felfüggesztem az ülést, és emlékeztetem önöket arra, hogy a lengyelek után a Dán, majd a ciprusi elnökség következik, használják ki tehát a lehetőségeiket, az em parlamenti kollégáikkal vegyék fel a kapcsolatot. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm, hogy eljöttek ide Brüsszelbe, és remélem, hogy folytatjuk ezt az együttműködést, mely jó kezdetet vett, folytathatjuk ezt majd az elkövetkező években. Köszönöm szépen!